we open the meeting, uh, can we adopt the draft? Kezdjük meg az ülésünket a napi tervezett esetében. Van egy néhány módosítás. A 15. pontban szereplő anyagot nem tudjuk feldolgozni a mai napon, ugyanis az előadó nincs jelen, de az eszmegy cserét egy rövid közlemény váltja fel, méghozzá ma délelőtti ülés végén, mint egy 12-12.30 között számítunk erre. Az összes nyelv, a horvát kivételével használható ma, és új tagunk is van a foglalkoztatási bizottságban, amilyet Basír úrról van szó, nem tudom jelen van-e pillanatnyilag, egy új póttag a szakbizottságunkban, az ECR nevében van jelen, üdvözöljük a bizottságunkban. Ma délután a kulturális szakbizottság is meghívott egy tagot, és a negyedik napi rendi pont következik. A TTIP, a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházás Befektetési Partnerség. Ó, valamit elfelejtettem, bocsánat, mondja az elnök. A jegyzőkönyvet el kell fogadnunk január 21-22-e ülésünkről van szó, szóval elfogadtuk ezek szerint. Igen, akkor tovább lépünk az ajánlásokra. A TTIP tárgyalásokról van tehát szó, mint az én beharangoztam. A az eszmegy cserére a tervezettel a rendkívüli ülésünkön kerül sor március 5-én a módosítók határideje március 6-a, természetesen 2015-ben 12 óra, tehát a módosítók határideje. Ez az, amit el kell végeznünk. Marian Harkin itt van, remélem, ugyanis ő az előadója ennek a jelentésnek, meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen, nagyon rövid tudok lenni ma délelőtt. Nem kerül sor eszmecserér. A tervezetet elküldtem az árnyék előadóknak elmúlt héten, és ma délelőtt már hozzáférhetővé tettem a tagok számára. A rendkívüli ülésünkön majd megbeszéljük ezt még hozzá Ötödikén május 5-e és május 6-a dél a módosítók benyújtásának határidejét szeretném hangsúlyozni, és e, de, nagyon rövid az időnk természetesen, mit mondtam, már hozzáférhető tettem, 1500 karakterből áll az egész, és jövő csütörtökön lesz az eszmecsere részletesen, de amennyiben felkívánnak vetni valamit, keressenek, meg tudom, nagyon rövid az idő, és bízom abban, jó együttműködés lesz. Thank you, Madam Harkin. Um, we have... Köszönöm szépen. Van egy néhány előadó, árnyék előadó. Kíván -e közülük valaki reagálni az eddigiekhez? Akkor a következő ülésünk az Európai Bizottság részéről kíván-e valaki most itt kiegészítést hozzáfűzni? Ez azt jelenti, hogy egyenlőre befejezetnek tekintem. Azt hiszem egyértelmű a menetrendünk. Az ötödik napi rendi pont következik. A személyi felszerelés, védőfelszerelések. Ez egy, rendel, egy véleménytervezet. Laura Agia kap szót, aki az előadója ennek az anyagnak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok a kollégáknak. Előre bocsánat, vagy szeretnék köszöntet mondani azért a lehetőségért, hogy engem választottak ezen jelentés, illetve vélemény jelentéstevőjének. Köszönetet mondok a bizalomért is, amelyet belém helyeztek, egy olyan frakció képviselőjeként, mely frakciót nem tekintik mindig kedvezően, nem nézik kedvező szemmel. Nos, az volt a célom ezzel a véleménnyel, hogy főleg két irányba induljak el, amelyeket nagyon fontosnak tartok ezen tárgykörben. Ez az irányelv, amely a rendelet helyébe lép majd, szerintem hiányosságokkal rendelkezik. Nos, módosításokat akarok kidolgozni, és ezzel az volt a célom, hogy az irányelv ne adjon okot eltérő értelmezésekre, főleg a tagállamok hatáskörét illetően. Az volt a célom tehát, hogy az irányelv végrehajtása során a különböző értelmezések ne csökkentsék a jogszabály hatékonyságát. A munkavállalók védelme alapvető eleme a munkai balesetek megelőzésének, melyek nagyon gyakran halálos kimenetelűek. Megpróbáltam tehát kiemelt jelentőséget adni a biztonságnak, ezen védőfelszerelések biztonságának, amelyeket a munkavállalók alkalmaznak. Aztán a módosítók révén megpróbáltam kiemelni, hogy az adhok eszközök a munkavállalók esetében garantálhatják a munkavállalók biztonságát akkor, amikor az adott munkafolyamatot végzik. Tehát megpróbáltam a különböző eszközök között különbséget tenni, hogy a munkavállalók fizikai jellemzőit is figyelembe vegyük, a nők, a férfiak, a fiatal munkavállalók és a fogyatékkal élő munkavállalók között is különbséget téve. Olaszországban, de úgy vélem, hogy az EU számos más tagállamában is a gazdasági válság azzal járt, hogy fiatal munkavállalók léptek a munkaerőpiacra, akiknek megfelelő, a fizikai jelenzéknek megfelelő munkahelyi védőfelszerelésekre van szükségük. Hatékonyabb módon kell tehát az ő biztonságukat garantálni. Nagyon fontos a megfelelő tájékoztatás, fontos az, hogy a védőfelszerelősek gyártói, illetve azok alkalmazói tudatában legyenek ezen felszerelések alkalmazása jelentőségének. Benyújtottam egy módosítót, amely a felvilágosítást, a tájékoztatást szorgalmazza, így például internet oldalakat különböző internetes, alkalmazásokat is lehetne erre a célra használni. A tájékoztatásnak világosnak kell lennie, ezért is kértem a címkézést, és azt, hogy az adott ország, a forgalomba hozó ország nyelvén álljanak rendelkezésre ezek az információk. Fontosak az ellenőrzések ezen védőfelszerelések alkalmazásával kapcsolatban, ezek gyakorlati értékével, megfelelőségével kapcsolatosan. Ugyanis csak hatékony ellenőrzések révén garantálhatjuk ezen védőfelszerelések megfelelő használatát. Az ellenőrzéseken túl fontosak a szankciók is, hogyha az ellenőrzés azt derítené fel, hogy az új rendeletnek nem felelt meg az adott munkahely, és itt olyan paraméterekre van szükség, amelyek az adott tagállamokat kötelezik az ellenőrzések végrehajtására, annak érdekében, hogy hatékonyan forgalmazzák, alkalmazzák ezeket a védőfelszereléseket. Nagyon fontos a részletes monitorozás a tagállamok részéről, illetve az, az Európai Bizottsággal való együttműködés egy hálózatszerű információnyújtás a bevált gyakorlatok vonatkozásában, amely ösztönzésül szolgálhat az egyes országok számára, amelyek a rendeletet alkalmazzák. Megpróbáltam valóban a munkavállalókat a középpontba helyezni, illetve a védőfelszerelések gyártóit, hogy valóban megőrződjék a munkavállalók biztonsága, ugyanis csak a hatékony védőfelszerelések révén és a helyes tájékoztatás segítségével, valamint a megfelelő ellenőrzések segítségével garantálható a munkavállalók munkahelyi biztonsága. Bárki együtt kívánna működni velem, kész vagyok erre, illetve várom a további útmutatásokat, hogy egy valódi csapatmunkát tudjunk végezni, és amely munka valóban megfelel annak, hogy mennyire, mennyire fontos ez az irányelv a munkavállalók egészsége, munkai biztonsága számára szempontjából. Tehát valóban nyitott vagyok a konstruktív párbeszéd előtt, és valóban azokat kell figyelembe venni, középpontba helyezni, akik használják ezeket a védőfelszereléseket, hogy egészségüket, biztonságukat megfelelően meg tudjuk őrizni. Köszönöm. Uh, thank you. Uh, köszönöm szépen. Megadom a szót az árnyék előadóknak, amennyiben kívánnak hozzászólni. Káza úr az első a néppárt nevében. Tisztelt kollégák, köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is Laurának szeretnék köszönetet mondani ezzel a munkával kapcsolatosan. Nos, a védőfelszerelések, az egyéni védőfelszerelések, amelyek jó minőségűek, ezek alapvető jelentőségek lehetnek az egészség, a biztonság szempontjából a munkavállalók számára. Nos, Nyilvánvaló, hogy amikor ilyenfajta nagyon kockázatos munkákról beszélünk, az olyan egyéni védőfelszerelések jelenlét, amelyek megfelelően működnek, ez igencsak nagy különbséget jelenthet, hogy meg tudjuk őrizni a munkavállalók egészségét. Nos, azt hiszem, hogy mindenféleképpen szükséges ezen témakörben a nagyobb szintű európai harmonizáció, éppen ezért örülök a bizottság javaslatának, hogy a jelenlegi irányelvet egy rendelettel váltsa fel. Nos, az a dosszi, amin itt most dolgozunk, számos kedvező vetülettel rendelkezik az Európai Bizottság javaslatának javítása érdekében. Itt van például az, hogy a védőfelszeléseket az egyéni igényekre kell szabni. A végfelhasználó ugyanis lehet egy férfi, egy nő, egy fiatal, vagy akár egy olyan személy, aki fogyatékkal él. Aztán a smartfonos alkalmazások, amelyek információkat tartalmaznak arról, hogy hogyan kell az adatvédő felszerelést használni, ez is egy jó pont harmadsorban pedig a kapcsolattartó pontok létrehozása és a felvilágosító kampányok, amelyek célja az, hogy az érintettek figyelmét erőteljesebben felhívja erre a problémára. Azt hiszem, hogy kifogásaim nincsenek ebben a szakaszban, de továbbra is várom az adott iparág képviselőinek visszajelzését, és azt kellene tehát jobban megértenünk, hogy administratív szempontból hogyan lehet ezen védőfelszerelések alkalmazásán javítani. A módosítók jók, amelyeket itt bemutattak, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőt a végzett munkáért. Thank you, Mr. Kass. I'll give the floor to Mr. Megadom a szót Balázs úrnak. Köszönöm elnök asszony. Ez egy technikai jellegű jelentésnek tűnik, de a mindennapjainkat erőteljesen érinti a munkavállalók esetében ugyanis, hogyha valami nem működik megfelelően, akkor mindenféleképpen munkahelyi balesetek, akár emberéletek is foroghatnak kockán. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogyan kezeli az Unió ezt a kérdést. Egy dolgot pontosítani kell. Az IMCO az, amely jelenleg illetékes ennek a tárgykörnek. Mi csak véleményt adunk az EMPL szakbizottság részéről. Tehát annyivel a munkavállalók nézőpontjait középpontba helyezve. A második dolog, amit elhangzott, hogy már van egy irányelv jelenleg is, és a bizottság most egy rendeletre terjesztett be javaslatot, ez egy módosítás, amely abból adódik, hogy legyen egyszerűsítés, de ugyanakkor a hatályt is kiterjesztik ezen termékek esetében. Egyéni termékekről van szó, amely egyéni termékek is betartoznak majd a hatály lehetőkezdve. kezdve. A jelentéstevő munkája érdekes, hasznos, olyan javaslatokkal, amelyeket támogatni tudunk. Két dolog van, amelyeket szeretnék kiemelni. Az IMCO-ban a szakbizottság elnöke, Vicky Ford asszony egy elemet törölt, amely számunkra egy előrehaladás volt a bizottság javaslatában a tanúsításra vonatkozóan, tehát hogy ezeket a termékeket megfelelően tanúsítsák. Ez minden öt évben ö, megújítható lenne ez a tanúsítás, és ez a minőség jobb ellenőrzését tenne lehetővé. Nos, az IMCO elnöke ezt törölni óhajtja. Ami azt jelenti, hogy a tanúsítás, az akkreditáció szerintük örökös lenne ellenőrzés nélkül. Szerintünk ez probléma, mert jobb védelmet jelentene a munkavállalók számára az újabb és újabb tanúsítás lehetősége öt évente. A jelentéstevő remek munkájával. Mindenek ellenére ezt a törlést megőrizte. Nos, az új az ismételt ellenőrzések öt évenként, ezek törlésre kerültek szerintünk. Mi tehát azt kérjük, hogy térjünk vissza az Európai Bizottság eredeti javaslatára, mely szerintünk fejlettebb a e tekintetben. Aztán itt számos ipari ágazatban minden évben sor kerül ellenőrzésre. Tehát még több ellenőrzés van, nem csak öt évenkénti. Ez nagyobb bürokráciát jelenthet, és e tekintetben nyitottak vagyunk, hogy ezt az eljárást egyszerűsítsük. Tehát vannak még itt pontok, amelyeken szerintünk dolgozni kell. A bizottság, illetve a jelentéstevő munkája mindenképpen jó irányba mutat szerintünk. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Labba jó asszony az Köszönöm szépen. Ulla és nevében szólok hozzád, aki árnyék előad az Alde részéről. Mindenek előtt köszönöm szépen az előadónak a vélemény felvizsgálatát és a tervezet elkészítésért. A bizottság javaslata három cél tűz ki maga elé. Először is az egészség és a biztonság jobb védelme a személyes felszerelések révén. A második pont, hogy egy egyenlő esélyt kívánunk kínálni a Eh, és a gazdasági szereplők számára a harmadik pont pedig, hogy egyszerűsítsük a szabályozási környezetet a személyi védőfelszerelések esetében. Azt gondolom, hogy a, a szakbizottságunknak a foglalkoztatási területekre kell figyelni elsősorban. Itt, eh, mindenek előtt az egészség és a biztonságvédelme a cél. Nem szabad eh, a részletekbe belemenni a szabályozás területén ez az egységes piacsal foglalkozó szakbizottság feladata. Éppen ezért Ulla mindenek előtt a munkájában egy célhoz kötött megközelítést alkalmaz, mi szerint a munkahelyen védjük a biztonságot és az egészséget, és hogy védjük a felhasználókat. És köszönöm szépen az előadónak, hogy fókuszál a területre, a végfelhasználók középpontba helyezésével. Teljesen egyetértek azzal, hogy azok, akik használják ezeket a felszereléseket, mindenképpen bele kell, hogy szóljanak abba, hogy mi történik, hiszen a munkáknak a fő célja, fókusza az ő védelmük. Egy célhoz kötött megközelítésre van szükség, a túl bonyolult szabályozás rossz irányba vezethet, és azt jelenti, hogy nem érik el a célunkat. Éppen ezért egy további fontos fókusz abban áll, hogy egyszerűsítsük a jogalkotást és a végrehajtást. Ez mindenek előtt fontos a kis és középvállalatok számára. A kis és középvállalkozásokat túlságosan érinti a túlbonyolult szabályás. Egyszerűen nincsen elég források arra, hogy bonyolult joggal boldoguljanak, ami nem szándékolt következményekhez ezett. Ula munkájának ezek az iránymutatásai a a, ezen a területen. Ilyen értelemben fog módosítókat előterjeszteni mindenek előtt. Köszönöm szépen az eddig elvégzett munkát az előadónak, és Ula nagy örömmel várja a további együttműködést. Köszönöm szépen. McIntyre asszony kap szót az ECR csoport nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretném megköszönni Laurának, az előadónak ezt a nagyon kemény munkát, amit itt látunk, nagyra értékeljük ezt, és nagy örömmel állunk a további munkálatok elébe önnel, hogy jó eredményeket érjünk el közösen. A már meglévő pipi szabályozást valóban frissítik az új jogalkotási keretben. Ez egy olyan intézkedés csomag, amely a belső piac áruszabályozását leegyszerűsíteni hivatott. Természetesen nagyon fontos, hogy magas követelményeket támasztjuk, támasztunk a személyes védőfelszerelések tekintetében, azonban ez az anyag leginkább a modernizációval és az egyszerűsítéssel mű, foglalkozik, vagyis egy már működő rendszert kíván modernizálni, és itt nagyon fontosak a módosító javaslataink. Azt kell biztosítanunk, hogy a törvények, a jogszabályok hatékonyak, de el kell kerülnünk azt a helyzetet is egyúttal, hogy a legjobb szándék mellett egy olyan jogszabálycsomag szülesen, amely aránytalan, nem felel meg a gyakorlati céloknak. Tehát nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt. És a legfontosabb kérdés az, hogy a vállalkozásoknak segítsünk, hogy meg tudjanak felelni a jogszabályoknak. Világos és hatékony és egyszerű jogszabályokra van szükségünk. Vagyis a mi társadalkotói szerepünk abban áll, hogy hülyek legyünk a jobb szabályozás, jobb jogalkotás alapelvének. Nagyon fontos tehát, hogy egyszerűek legyenek ezek a szabályok, különösen a KKV-k szempontjából fontos ez, hiszen akkor értik, hogy mit kell tenniük és azt hiszem, hogy a kockázatkezelés és a tudományos eredmények kell, hogy legyenek az alapjai a, ez, ennek a jogalkotói folyamatnak az Európai Unió szintjén. Számos technikai módosító javaslatot nyújtottunk be, de ebbe most nem szeretnék belemenni. Egy területet már mások is megemlítettek, itt meg kell vizsgálnunk az 5 éves maximum lejárati időt ezeknél a tanúsítványoknál, mivel már ezzel kapcsolatban hangoztattuk aggodalmainkat. Szerintünk ez egy túlságosan rövid időszak, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy például ezek a, milyen élettartamok van ezeknek a felszereléseknek a részletesebb vitánál az árnyék előadókkal visszatérek még erre. Nagyon megtetszett az internet használat ötlete, és a modern technológia jobb kihasználása. Szerintem ez egy nagyon jó irány a munkaerő informálása, tájékoztatása szempontjából, hogy tekintetben, hogy ezeket a felszereléseket miért kell használniuk, és hogyan kell használniuk. Még egyszer köszönöm az eddig elvégzett munkát, és nagy örömmel állé, állok az árnyék előadókkal a konstruktív eszmecsere elébe. Köszönöm szépen! Tatjana Stanovka asszony következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony! Teri Rendke nevében beszélek, aki árnyék előadó, de most nem tudott eljönni. Nagyon röviden szeretnénk bizonyos statisztikai adattal élni, a kollégák figyelembe ajánlom ezt a személyes védőfelszerelés tekintetében. 2007-ben 23 millió munkavállaló szenvedett egészségügyi problémáktól, amelyek a munkájukkal kapcsolatosak. 2011-ben 2,7 millió komoly munkahelyi baleset volt az Európai Unióban, amely több mint három nap hiányzást eredményezett a munkahelyről. És sajnos 3691 baleset volt halálos kimenetelő a munkahelyeken. Vagyis ebből is kiviláglik, hogy alapvető jogról van szó, a munkahely biztonság alapvető jog, és nagyon fontos, hogy a jogi garanciákat is rögzítsük a munkahelyi munkavégzés tekintetében. A minőségi védőfelszerelés használata alapvető fontosságú a munkahelyi balesetek elkerülése szempontjából, és alapvető fontosságú és szükséges az, hogy a megfelelő felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat foganatosítsuk, akkor, amikor már a piacon megjelentek és hozzáférhetőek ezek a felszerelések, a gyárt gyártóknak azonnal vissza kell hívniuk a piacról a kockázatos termékeket. Ezen kívül fontos az is, hogy a megfelelő használattal, tisztítással, karbantartással kapcsolatos tájékoztató érthető legyen. Egyszerűen használható felhasználói útmutatókat kell összeállítanunk. Különös figyelmet kell fordítanunk a nem bejelentett munkavállalók területére, hiszen ők nem tudnak követelni megfelelő körülményeket. A nem bejelentett munka során magasabb egészségügyi kockázattal jár a munkavégzés, és az, a munkaadók is megúszták a felelősséget. A háztartási munka, különösen a nők esetében nagyon veszélyes is lehet, és a nem bejelentett munka is elsősorban őket érinti. A mi csoportunk támogatja az előadó munkáját, és támogatjuk a módosítók lényegi aspektusait. Ugye itt egy rendelet tervezett módosításáról van szó, de mi is még előállunk a nem bejelentett munkával kapcsolatos gondolatainkkal, illetve a védőfelszerelések megfelelő tisztítása és karbantartása területén is lesznek beadványaink. Köszönöm szépen. Ines Szuper következik. Nem, nem, nem kíván felszólalni. Köszönöm szépen. Mivel ez azt jelenti, hogy elérkezett a szavazás ideje. El tudjuk kezdeni a szavazást megemlítettem az előbb, hogy a módosítók határideje a személyes védőfelszerelések témájában március 3-a 12 óra. És április 1-én, 2015 április 1-én fogjuk elfogadni az employmentben. Most pedig térjünk rá a szavazásra. Okay, then we'll start. Akkor elkezdjük a szavazást. Először is a mobilizációs alap, az Európai Globalizációs Kigazítási Alap, az Attika tevékenysége, tevékenységének a támogatása Görögországban, tehát ki támogatja. Megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazás lesz. LPP, egyel többen vannak. Hát rendben van? Még mindig egyel többen vannak az lpp ben Még mindig egyet többen vannak. Akkor még egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom. Még mindig egyre többen vannak. Elnézést, de még mindig egyre többen vannak. megtalálták a felesleges férfit vagy nőt. Még mindig egyre többen vannak. Sajnálom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Akkor rátérünk a, az Attika előrejelzésekre Görögországban. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kassa Elnök asszony, mielőtt rátérnénk a következő szavazásra, az EPP el tudja fogadni ezt a szöveget, a szóbeli kérdések szövegét a jelenlegi verziójában, azonban még mindig úgy érezzük, hogy ez nem a legjobb időzítés, hiszen a bizottság még mindig várakozó állásponton van, a német hatóságok válaszára válnak, és emiatt szeretnénk elhalasztani ezt a szóbeli módosításokkal kapcsolatos szavazást. Steiner asszony. Ugye itt nem alapvető német témáról van szó, ugye az a bérek alsó határai a tagállamokban, hogy ezt hogyan vezetik be, vagy hozzan számolják szóval hanem egy alapvető pozicionálási kérdésről van szó, és azért úgy gondoljuk, hogy mégiscsak a tervnek megfelelően hagyjuk ezt a napirenden, és ma szavazunk erről. Csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy egyet értek az LPP e álláspontjával. Mi is úgy gondoljuk, hogyha meg lenne a bizottságtól a válasz, az már megvan, és azt hiszem, hogy március 4-én a német hatóságok is megadják a feleletet. Tehát, hogyha a bizottsági válasz mm, ez egy, mm, ebben a nagyon fontos kérdésben segíthetné a munkánkat, és az időzítés szempontjából szerintem is jobb lenne, hogyha elhalasztanánk ezt. Gue? Nos, Szeretnénk, hogy most szavazzunk erről. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma ezen a területen, és ahogy említettem, összességében az Európai Unió szektor szempontjából ez fontos. Nos, teljes mértékben egyetértett Marian Harkinnal, és az EPP-vel teljes mértékben 100%-ban igaza van. Nos, látom most már, hogy a többség mit támogat, de formál, a formalitás kedvéért mégiscsak gyorsan szavazzunk erről. Elektronikusan szavazunk. A kérdés az, hogy ki támogatja az, hogy ma szavazzunk erről. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk, javítja magát az elnök asszony. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk. Lezárom a szavazást. Akkor ma fogunk erről szavazni. Megnézem, hogy megvan a megfelelő szavazólista. a szóbeli bizottsághoz intézett kérdésekről megnyitom a szavazást, ki támogatja. És ki ellenzi. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most Gutierrez Pietro úrnak az európai szemeszterre kapcsolatos jelentés tervezetéről szavazunk az európai szakpolitikai koordináció tárgyában. A 86-os módosítóval kezdjük. Ki támogatja? Ki az, aki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Nem, formálisan is szav- megszavazzuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor egy K kompromisszum következik, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. El kompromisszum, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás. Ezt meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást. L, L Lajos kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. M kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 106-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 110 támogatja. Megnyitom a szavazást, most várom le a szavazást. Elutasítottuk. 113-as támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem. Ezt megnézzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es módosító mellette nem. Az oka fogyottá vált. 117-es módosító következő támogatja ellenzi tartózkodásra utasítottunk. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Százhúszas támogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 121-es, ez erről később szavazunk. 123-as támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Az N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És aztán átugrunk a 132-es módosítóra, ki támogatja, ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. 133-as első része támogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész támogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Ezt megnézzük. Megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Az O kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 140-es a következő, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Ezt megnézzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk egy szavazattal. P. P kompromisszumot támogatja, ellenszavazott, tartózkodás elfogadva. as módosító következik, támogatja, ellenszavazott, tartózkodás elfogadva. 149-es támogatja ellenszavazott tartózkodás elfogadva 152-es módosít ellene tartózkodás elutasítva 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizni akarik a 150-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-esről majd később szavazunk a Q kompromisszumossal egy Q kompromisszum következik, mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 157-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elutasították, igen. 158-as. Csak szeretném bejelenteni, amennyiben ezt elfogadjuk, <clears throat> akkor azt jelenti ez, hogy az R a fogyottá válik. Tehát a 158-asról szavazunk, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva ezzel az R kompromisszumos következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. S kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk a 175-ösre, mellette ellene elfogadva, igen. Jó, tartózkodás elfogadva. Jó, 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. T kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. U kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadó. 189-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 189-esről van szó. Igen. V kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szá, kompromisszumos következik, a dupla V kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk a 200-asra mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Igen. 201-es okafogyott, 202-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 204-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 205-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 205-ös, megnyitom a szavazást lezárva a szavazást. Elutasítva. Igen. 206-os támogatja. Ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk az X kompromisszumosra, mellette ellene tartózkodás. Kívánne valamit hozzá hozzáfűzni, Agia kolléganő? Hogyha valaki ellenőrizni tudná, hogy működik-e a szavazógépem gombja. Oh, you have a problem with your voting yes. Úgy tűnik, hogy gond van a szavazógépével, úgy érzi. Nem tudom, hogy tud-e valaki ebben az esetben segíteni most? Van-e itt valaki? Nézze meg kérem, hogy megfelelően elhelyezte a szavazólap kártyáját. Akkor visszalépünk az X kompromisszumosra. Támogatja? Ellenszavazat? Tartózkodás elfogadva. A következő a 219-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, az a kérés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadták, igen, egy szavazat többséggel. 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az Y kompromisszumos. Y mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 235-ös a következő oldalon található, mellette ellene tartózkodás elfogadó 236-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200 nem Z kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 244-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 245-ös mellette, ellene, tartózkodás nem tudom megítélni, túl kevesen teszik fel a kezüket, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadva. Igen, kérem, hogy egyértelműen jelezzenek a kezükkel 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 253-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 254, 250. 256 megegyeznek, ezért egyben szavazunk róluk, mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizni kell ezt a hármat. 254, 255, 256, mint mondtam, egyben szavazok. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 257-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni. Rendben van. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 258-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. ellenőrizni szeretnék. Jó, akkor ezt megtehetjük. 258-as, megnyitom. Problem? Which one is? 258. 258-asról van szó, igen. 258-as Sofia Ribeira, Heinz Decker vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 260 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek, 259-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettő 64-es, hogyha ezt elfogadják, akkor az AA kompromisszum a válik, de először persze 264-esre szavaznunk kell. Támogatja ellenszavazat. Igen. Nem fogadták el. Akkor szavaznunk kell az két A kompromisszumról, vagyis az AA kompromisszumról támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Tovább megyünk. AB kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 289-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni kell 289-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva két szavazattal. 290-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva 33 szavazattal. 291-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 292-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. AC kompromisszumos. Ki támogatja? Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 298-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 299-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 300 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 301-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 302-es, igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 303-ast. Megnyitom. Lezárom. elutasítva. 304-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni kell, jó? Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Mi? 304, 304 mellette, vagy ez most nem számít, mert elfogadtuk. Van valami gond a szavazógéppel? Meg kéne ismételni a 304-est, jó? Megismételjük. Megnyitom a szavazást a 304-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 306-os mellette szerezni, szere, vagy szere, meg ellenőrizni kellene a 305-öst, igen, jó, megnyitom a szavazást, 305, 305, lezárom, elfogadva. 306-os módosító következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 307 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. AD kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő, amiről szavazunk, a következő oldalon a 317-es, mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elutasítottuk. Akkor kérik az ellenőrzést? Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítva. 318-as támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 319-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 321-es itt a törlést említi, tehát van, amennyiben többségre jutunk, akkor okafogyott a kompromisszum, tehát 321-es mellette ellene tartózkodás elutasítva az ár e kompromisszum következik. Gay okay. támogatja ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Az AR kompromisszum a lap alján kitámogatja ellenzi tartózkodás. Ezt meg kell néznünk. Megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 324-es módosító, nem, az ö, okafogyott, nem. De igen, 325-ös módosító következik. mivel elfogadtuk az AR-t, ezért ez okafogyottá vált, ezért a 325-ös következik támogatja. Az is okafogyott, jó van. es következik, mert a többi már nem releváns. Ki támogatja, ki ellenzi. Tehát tartózkodás, elfogadtuk. Az AF kompromisszum következik, támogatja ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 336 támogatja, ellenzi, tartózkodás, elnézést, ezt meg kell vizsgálnunk, mert nem láttam a kezeket. 336-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasították. Három, négy, három következik. Igen, megadom a szót. Nos, asszony, a 327-esről is kellene még szavaznunk. Ezt elfogadtuk. Három negyven három, a 26. oldal lapalján található, ki támogatja 26. oldal, 343-as módosító. Elnézést. 31. oldal. 343. as módosító Maria Arena Hug Baye úr. Módosítója ő ketten értek ezt, igen. Ugyanez a helyzet, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 344-es támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 345-ös mellette ellene tartózkodás. Nem, ez nem releváns, elnézés. 346-os kitámogatja, aki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. A 346-os megnézzük még egyszer, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 347-es támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A, AG kompromisszum, támogatja ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a 356-osra térünk rá, ki támogatja, Mónika Vána módosítója, aki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 357-es támogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Ezt megnézzük, a 357-eset megnézzük, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 358-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 359 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Lezárom a szavazást. 360 támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadva. Támogatja 361-est, ellenzi, tartózkodás, elfogadva. 362-est visszavonták, 365-ös, két módosító, a 363-as és a 365-ös, amely azonos. Hogyha erről szavazunk, akkor a kompromisszum már nem érvényes. A 363-asról támogatja ellenzi tartózkodást elutasítottuk, és a 365-ös ugyanaz volt, vagyis úgy gondolom, hogy ezt is beleszámolhatjuk. És rátérhetünk az A-ra. Ki támogatja, ki jellemzi az AH kompromisszumot. Tartózkodás, elfogadtuk. 370-est elutasítva. 372-es támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 371-es nem releváns, 373-as támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. AI kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. AS kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Háromszáznyolcvanhetes következik az a következő oldalon van már, a legtöbbünk esetében, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 388-as támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 389 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 390 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 391 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt megnézzük? A 391-eset? Jó. Megnyitom a szavazást a 391-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most hat módosítónk van. 392, 393, 94, 95, 96 és 97-esek, ezek azonosak. És hogyha erős támogatást élveznek, akkor az AE kompromisszum okafogyottá válik. De most a 392-től 397-esről egy blogban szavazunk támogatja, ellenzi, tartózkodás elutasítva. Akkor az AG kompromisszum, vagyis AJ kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. 402-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Né, nem. A 405-ös következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 405-öset leellenőrizzük, támogatja meg lezárom a szavazást. Igen, elfogadtó. 407-es módosító. Erről szavazunk? Igen. 407-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 409-es A 407-eset megnézzük? Megnyitom a szavazást a 407-es módosítóról. Mellette nem, elnézést. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 409-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 408-as. Valaki a 408-asat meg akarja nézni, akkor a 408-asat megnézzük most, megnyitom a szavazást, lezárom. Igen, elfogadtuk. 408-as nem releváns, 410-es következik. Támogatja. Ellenzi. Tartózkodás elutasítva. A 410-es megnézzük. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadtuk. Az AL kompromisszum következik ki, a mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. Most pedig a 423-as következik, támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 424 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 425-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 427-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az AM kompromisszum következik, támog ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az EN következik, támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig egy nagyot ugrunk, 442-es következik mellette. Ellene tartózkodás. Ezt meg kell nézni. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. 443-as támogatja, ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. AO kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Meg kell néznem, hogy hová megyünk most. Ez erről szavazzunk-e, vagy sem. Igen, ez oka fogyott, akkor a 448-as következik. Ugyan az, mint a 454-es. Vagyis erről kett, egy, egyben szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 452-est mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 453-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor meg akarják nézni? A 453-asat megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. Az AP kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 462-es. Négyszázhatvankettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 463-as mellette ellene tartózkodás elfogadható. négyes, hogyha ez megkapja a támogató többséget, akkor az AQ nem releváns, de a 464-esről szavazunk először mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A Q kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 472-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 472-eset megvizsgáljuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem. Elfogadtuk. Egy EPP. De a gépe nem működik, ugye? Nem hiszem, hogy erről lövészárkokat kellene ásnunk és lőnünk egymásra. Megnyitom a szavazást a 472-essel kapcsolatban. Igen, meg kell nyomni a gombot. A 472-esről szavaztunk és elutasítottuk. Egyes módosító. Az 1-től 7 egyben szavazunk. Támogatja. Ellenzi. Tartózkodás. Nem, nem lehet egyben szavazunk, mivel különböző álláspontjaik vannak, ez különböző, külön szavazás. Jó, akkor az egyes következik. Támogatja, ellenzi,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 ellene. Ugye a kompromisszum ezt lefedi. Nem fedi le valóban. 13-as módosítóról, tehát szavazni kell, mert igen. 13-as mellette ellene tartózkodást elutasítva. Ellenőrzést kérnek. 13-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszumos mellette ellene lenne? Jó, előről kezdjük. C kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem szavaznunk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. D. Kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. F. Kompromisszumos, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzés. 48-asról van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es, ellenőrizzük mellette, vagy illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az 50-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, most, most zárom le, elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell most, sajnálom. Megnyitom a szavazást, bezárom. Elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. H. Kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes kompromissz, vagy így kompromisszum, most bocsánat, így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 85-ös módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrzést kérünk, mert megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a jelentéstervezetről módosított formában szavazunk mellette. Elektronikusan, elektronikusan szavazunk, igen. Megnyitom. Akkor lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. 38-10 az eredmény. Ezzel a szavazást lezárom. Köszönöm a támogatásokat a szavazás során. There was some sort of Volt némi hiba a számokkal az utolsó nézszerinti szavazásnál, ami azt jelenti, hogy szavaznom kell újra, mielőtt elhagyják a termet. Melyikről is van szó? A végszavazás did, they didn't have it on on. Um, uh, no. Uh, so you have to have your card. In. Mm. Okay. It's our new decision on transparency. A transzparencia miatti döntésünk a szavazók látni akarják, vagy a cél, hogy lássák, hogy a, egyéni, hogy a képviselőik hogyan szavaznak konkrétan itt a teremben. Konkrétan ez azt jelenti, hogy megismételjük a végszavazást, vagy a zárószavazást név szerint. Ehhez persze szükség van a kártyájukra, hogy behelyezzék a slotba. És név szerint szavazunk a módosított jelentéstervezetről. Meg is nyitom. Mindenki szavazott? Kiváló. Nézzük meg az eredményt. Hát nem fogják elhinni, de ugyanaz az eredmény, mint az imént. De most pontosan látjuk már, hogy ki hogyan szavazott. Okay, friends, uh, we'll start. Igen, kedves barátaim, megkezdjük a eszmecserét a továbbiakról. Mi? Mm, yeah, but I want. I, I, Folytatjuk a munkát, az ülésünket. Most pedig meg is adom a szót. Egy rendkívül fontos jelentésről lesz szó. Becker úr kapja meg a szót. A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata Ah, és a, a, itt lény, a munkaerőpiacok további integrációról van szó. Becker úr parancsolja. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Itt egy figyelemre méltó kezdeményezése van dolgunk a bizottság részéről. Ezt nyomatékosan, kedvezően emelném ki. A parlament vonatkozásában nem mindig mondhatjuk el ezt a bizottság kezdeményezéseiről. Nos, ez a javaslat itt egy rendkívül aktív együttműködésre vezetett a kollégák részéről, ugyanis 699 módosítót nyújtottak be. A következő tartalmi súlypontok vannak véleményem szerint. Először is az a kérdés, hogy a szociális partnereket felvegyük-e a jelentés hatájába, tárgyába a szociális partnerekkel való együtt működés összefüggésében a nemzeti koordinációs irodákkal és a szociális partnerekkel való együttműködés vonatkozásában. A szociális partnerek felvételét, illetően a koordinációs csoportba, vagy a szociális partnerek felvételét, illetően a programtervezésbe. Nos, elmondanám, hogy rendkívül fontosnak tartom, amit itt benyújtottak, ugyanis a jelenlegi álláspontot, illetve nem szeretném eltétkolni, hogy a szociális partnerekkel való egyeztetést alapvetőnek tartom. A szociális partnerek valamennyi inputja és szakértelme rendkívül üdvözlendő. Az én határom a döntési lehetőségeket illeti a szociális partnerek vonatkozásában. Na, ezeket még nem látom, de az, amit önök javasoltak, tisztelt kollégák, e tekintetben, ezt én rendkívül kedvezően értékelem. Van egy további súlypontom a módosítókat illetően, mégpedig a határpartnerségek, tehát a határokon átnyúló bekapcsolása ezen EURES hálózatoknak a konkrét munkába a határ területeken. Nos, ezekre igent mondok, rendkívül kedvezően ítélem meg ezt a javaslatot, és megpróbálom majd ezt a jelentésbe is beépíteni. Van még egy harmadik terület, ahol különböző nézőpontok uralkodnak, mégpedig a gyakorlati képzések és az üres álláshelyek befoglalása az EURES hálózatba. Nos, itt indokolt azt követelni, hogy ez történjék meg, viszont világos határokat kell megvonni ott, ahol ez nem felel meg a munkerőpiacok valós helyzetének. Az alapvető nézőpontom ezt illetően, hogy ezt kedvezően ítélem meg, és sok kolléga részéről támogatást kaptam módosítók formájában, azonban úgy vélem, hogy legalábbis a módosítókról zajló vita során egy rendes munka viszonyt kell itt feltételként szabni, és néhány szempont itt még nyitott, Ezeken közösen kell dolgoznunk. További témák. Az EURES tag vagy EURES partner engedélyezése, illetve ezen engedélyezés megvonása. Nos, nagyon értékes javaslat, hogy ennek lehetségesnek kell lennie. Az EURES hálózat kibővült, és ezért lehetségesnek kell lenni más tagokat felvenni ebbe a hálózatba, azaz hogyha egyesek nem teljesítik a megfelelő szolgáltatásokat, akkor az ő engedélyüket meg kell vonni. Nos, valamennyien tudjuk, hogy a delegált jogi aktusok kérdése, kérdését illetően már bejáratott a nézőpontunk. Normál esetben nem akarjuk, hogy a bizottság önállóan döntsön a parlament nélkül, azonban el tudom képzelni, hogy egy olyan projektnél, mint ez, ahol számos technikai szempont van, ott egyes területek területeken nincs szükség politikai döntésre, és ott esetleg, ezt es, egyébként még örökkel majd együtt fogjuk értékelni, hogy melyek ezek. Nos, a tagállamok bevonása szakértőként alapvető jelentőségű, fontos ez az együtt dolgozás, és nem csupán egy meghallgatási jogról van itt szó. Az elles ajánlatok esetében, amelyeket nem akarnak az EURES platformon közé tenni, ez legitim lehet a tagállamok részéről, azonban úgy vélem, hogy itt világos feltételeket kell az ilyen esetekre szabni, és világos definíciókra van szükség ezen kivételek esetében, illetve ezt kell várnunk a tagállamoktól, hogy ezeket határozzák meg. A végrehajtási jelentés évente való készítését kedvezően ítélem meg, de az IKT, tehát a számítás technikai szempontból is most egy kezdeti bejáratási szakaszra van szükség, és csak a teljes üzemmódra való átállás után követelhetjük az évente való jelentéstételt. Aztán itt van az ex értékelés kérdése, ez is ide tartozik. Nagyon kedvező inputot kaptam a munkaerő szó mint az EURES hálózat használója. Itt igazából munka keresőként kellene őket definiálni, nem munkaerőként. Ez tetszik nekem, ez a módosítás, azt hiszem, hogy ezt bevonom majd a szövegbe. Van néhány kritikus észrevétel, itt különösen a módosítókra, észrevételekre gondolok, amelyek az Egyesült Királyságból érkeztek, Tudjuk, ott a, ismerjük a különleges érzékenységeket. Ugye kérdés az, hogy itt most érinti -e ez a rendelkezés a tagállamok szuverenitását, vagy sem. Nos, azt hiszem, hogy erről még párbeszédet kell folytatnunk, hogy megszüntessük ezeket a félelmeket, mert például a 45-ös és 47-es cikkeket meg kell nézni, ahol nagyon sok minden szabályozásra kerül, amiről itt külön nem kell vitáznunk. Nos, a tárgyalás irányvonalamat illetően, a kompromisszós tárgyalásokat illetően szeretném leszögezni, hogy kész vagyok arra, hogy ezen sok értékesít, értékes módosítót ö, felvegyem a szövegbe, de csak azokat, amelyek a munk- európai munka erőpiacot továbbfejleszték, csak azoknak van itt helyük amely módosítók több bürokráciát teremtenek, vagy pedig az EURES hálózat potenciáját gyengítenék, nos ezeket kritikusan fogom szemlélni, ezeket a módosítókat. Az lenne a kérelmem, hogy aztán az árnyék jelentéstevőkkel együtt ezen héttől kezdődően március 10-ig, a következő elnyékjelentést tevő ülésig dolgozunk. A jövő héten nem lesz lehetséges az együttmunkálkodás, mivel én elutazom majd a néppárt megbízásából. Nos, tehát ez tehát az időterv az tevőkkel. Előre is köszönöm a hajlandóságukat, hogy együttműködnek. Köszönöm az értékes módosítókat, amelyeket a szakbizottság tagjaitól kaptam. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt szót adok az árnyék előadóknak. Szeretnék egy néhány szót szólni egyik titkársági tagunkról, Kaja Szerien, ő itt van. Itt van a körünkben hosszabb ideje, és igen professzionális munkát végzett most egy másik szakbizottságba fog dolgozni, az ECOM-ba folytatja a munkáját, ezért szerettem volna tőle most itt elbúcsúzni valamennyi nevében. Kérem, hogy búcsúzzunk el tőle. Thank you, Kaya. Köszönjük, Kaya. Reméljük, hogy az Econ bizottságban kicsit több lesz az employment szellemiség általad. Most pedig az SND árnyékelődőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Becker úrnak is a munkát, gratulálok a folyamat energikus levezetéséhez, és biztosíthatom önöket arról, hogy konstruktívan és elkötelezetten együttműködünk, ugyanúgy, ahogy eddig is tettük, nagyon sok közös nevezőnk van a tekintetben, hogy mi lehet itt egy konstruktív javaslat a, a kizsákmányolás és a munkanélküliség problémáját nem tudjuk megoldani, de a helyes irányba elindulhatunk. Az egyik dolog, ami meglepett, amikor tanulmányoztam ezt a javaslatot, az az, az óriási hiány volt, amit, ami kiderült ebből, az az óriási jogalkotási hiány, a társ ö, döntéshozási folyamatban. Pedig úgy gondoltuk az employmentben, hogy ezek már megvannak, ezek a, például ezek a definíciók, mi az, hogy szakmai képzés, mi az, hogy gyakornak, mi az, hogy foglalkoztatás, stb. stb. Ez egy óriási hiány, tehát ezt általánosságban meg kell vizsgálnunk, ugye hogyan használunk olyan fogalmakat egyáltalán a munkánk során, amelyek üresek és, és nincsenek, nincs értelmük. Aztán még egy általános pontom van. Ez az egész keret a közfoglalkoztatási szolgálatok hatékonyságán alapozódik, de egyáltalán nem méri ezt a hatékonyságot, nem kritizálja ezt a hatékonyságot, nem veszi górcső alá. Tehát ez megint csak egy olyan kérdés, ahol előre kell lépnünk. Ahhoz, hogy előre lépjünk, ahhoz meg kell vizsgálnunk Európai Unió szinten ezt a kérdést. Részletesen a, a 699-ből 54 módosítót én nyújtottam be. Tudom, hogy mindenki hajnalok hajnaláig tanulmányozta ezeket a módosítókat, és a saját álláspontját kialakította. Jelen pillanatban nem menek bele a részletekbe, csak néhány kérdést tennék fel a többiek módosítóival kapcsolatban. Mivel mi valóban ezt tettük tegnap éjszaka hogy ezeket tanulmányoztuk. Most a szakmai gyakorlatok kérdése. A 306-os EPP módosító Becker urat kérdezem az EPP-től, hogyan képzelik azt, hogy a szakmai gyakorlatot végzőknek garantálni lehet, hogy ebben a rendszerben ugyanolyan jogaik lesznek, mint a rendes munkavállalóknak. És a 192-esnél jó lenne tudni az ALDA, ALDE kollégáktól, hogy amikor azt mondják, hogy a szakmai gyakorlatokat szabályozó jogszabályokat Európai Unió szinten kellene megalkotni, akkor önök e- itt mit, mire gondolnak pontosan, hiszen Európai Uniós szinten a szakmai gyakorlatok nem jelennek meg, ez, ez a fogalom nem is létezik az Európai Uniós jogban. Természetesen nem akarunk kizárni senkit ebből a folyamatból, de nem szeretnénk, hogy a fiatalokat félrevezessék vagy kizsákmányolják. Aztán van egy alapvető fontosságú koncepció a partnerek szempontjából, de még mindig nem világos az a különbség, hogy mi az, hogy partner, és mi az, hogy tag. EURES partner és EURES tag. Ugye itt vannak tagok, póttagok, nemzeti koordinációs tagok, de igazából a jogalkotási szempontból ennek a distinkciónak nincs így értelme. Tehát ez nem egy politikai jellegű különbségtétel, hanem mechanikai szempontból nézve, hogyha megfelelő jogalkotásban gondolkodunk, akkor nem kellene így használni ezeket a folyam, ezeket a fogalmakat. Aztán a, a díjakkal kapcsolatban a GUE úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy meg kell tartani a díjakat, a díjfizetési kötelezettséget a szolgáltatásoknál, de mi ugye a többiek megállapodtunk abban, hogy ennek a jogszabályoknak nem ez a célja, elveszítjük a célt szem elől, vagyis a GUE-nak meg kéne magyarázni, hogy miért szeretnének miért szeretnék, hogy ez fizetős legyen, ez, ezek a szolgáltatások fizetősek legyenek. Aztán a 14-es cikk szerintem az egész dokumentumnak a kulcsfontosságú cikkéről van szó. Itt arról van szó, hogy a tagállamoknak föl kell tenni kötelezően valamennyi üresedést erre a portálra. Becker úr is említette azt a módosítónkat, ami ugye egy nagyon pozitív módosító, önök is így gondolják, és összességében ugye elmondható, hogy ez a rendszer jelen pillanatban nem működik, mivel több millió megüresedett helyet tesznek föl az Egyesült Királyságtól, 50 ezer Franciaországból, több ezer Németországból, tehát ez nem kiegyensúlyozott helyzet, a számok szempontjából, és biztosan nem lesz érdemi ö, elő, ez, ez nem működik jelen pillanatban, úgyhogy muszáj, hogy előre lépjünk itt. Köszönöm szépen. Fitness asszony az ECR-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék mindenek előtt megköszönni Becker előadónknak, ezt a nagyon pozitív munkát, és azt gondolom, hogy ez az, ez az együttműködés példaértékű, és nagyon hálás vagyok ezért, hiszen itt konstruktív beszélgetések lefolytatására van lehetőség. Véleményem szerint most én személy szerint inkább gyakorlati szempontból foglalkozom ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos, hogy a projektet ismerjék a polgárok, hogy tudjanak róla. Ezért egyetértek azzal, amit bekerül a legutóbbi alkalommal elmondott. Nagyon fontos az, hogy legyenek információk erről a programról. A második dolog szintén nagyon fontos. Nagyon sok munkanélküli van a perem, a társadalom peremén található csoportokban is, például a fogyatékkal élőkre gondolok, vagy a hátrányos helyzetűekre, és nagyon fontos az, hogy az ő számukra is a mobilitás realitás legyen, hogy kihasználhassák a szabad mozgást, ezért üdvözöljük ezt a közös törekvést az EURES, miszerint az EURES-ben nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élőknek is hozzáférhető legyen a hozzáférhetőknek és hozzáférés, ö, a fogyatékolyoknak is hozzáférés kell biztosítani, és végül van még egy megjegyzésem. Konkrét tapasztalataim vannak Szlovákiából, és úgy gondolom, hogy a világos szabályok rendkívül fontosak. Előre kell tudni azt, hogy mi hogy működik, és azért a következőt támogatom, és ezt már elmondtam egyszer. Egyetértek azzal, hogy a tagoknak és a partnereknek az egész rendszerben külön státusza legyen, de az egyes tagállamoknak meg kell tudni határozni, hogy ki jön szóba az EURES szempontjából, hogy mit lehet nyilvánosságra hozni, és mit nem. Ez világos. És a következőre van még szükség a rendeletben hogyha a magán munkaközvetítő bizonyos feltételeknek megfelel és partnerré válik, akkor ezt ugye automatikusan, ezt automatikusan kell eszközölni. Ne úgy működjön a rendszer, hogy vagy engedélyezik, vagy nem. Nagyon fontos itt a jogbiztonság. Hogyha valaki megfelel a követelményeknek, akkor legyen partneri. Hogyha nem, akkor nem. És egyetértek Becker úrral, hogyha a minőségről lemondunk a kritériumoknál, a minőség szempontjából fontos az, hogy, hogy a partnereknél hogyan tudjuk esetleg visszavonni az engedélyt. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, és Strasbourgban találkozunk. Köszönöm szépen, Gyabalova asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Becker úrnak és az egyéb árnyékelőadóknak is ezeket a megjegyzéseket, és ezt a nagyon jó eszmecserét. A munka mobilitás az Európai Unióban nagyon fontos tényező, a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélküliségének a megoldása szempontjából is nagyon fontos, hogy ezt a rendeletet gyorsan elfogadjuk. Azt hiszem, hogy gyorsan kell előrelépnünk, de azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk az árnyék előadók közül. Azt kell garantálnunk, hogy az EURES hálózatot modernizáljuk, frissítjük, magas minőséget kínálunk, és a polgárok tudnak is róla. Néhány megjegyzésem lesz a módosítókkal kapcsolatban, amelyeket én nyújtottam be. Az első dolog, növelni kell a pult, a tagoknak megüresedett munkahelyeket és a szakmai gyakorlatokat is publikálniuk kell, és a megüresedett munkahelyeket ne a szerződések típusa szerint korlátozzuk. Nagyon fontos, hogy a fiataloknak bármilyen lehetőséghez hozzáférés biztosítsunk, legyen az szakmai gyakorlat vagy, vagy rendes szerződés itt különösen a fiatalok munkahely perspektívái szerint kell vizsgálnunk, hiszen elsősorban a fiatalok mobilabbak itt. A második dolog, a megüresedett munkahelyeknek hozzáférhetővé kell lenniük mindenkinek, akinek van érvényes munkavállalási engedély az Európai Unióban, Természetesen itt vannak olyan ö, munkatípusok, amelyek bizonyos ö, nemzetiség, bizonyos állampolgárságot igényelnek, különösen nemzetbiztonsági szempontból, de általánosságban minden munkavállalási engedélyen rendelkező polgárnak hozzáférés kell biztosítani. Néhány módosító arról szól, hogy ne jobseekerekről beszéljünk, illetve nem munkanélküliekről beszéljünk, hanem munkakeresőkről. Szerintem nagyon fontos az, hogy díjtalan legyen az EURES használata, felhasználóbarát legyen ez a rendszer, a tagoknak és a partnereknek az online szolgáltatások nyújtására lehetőséget kell biztosítani, és teljes hozzáférési egyszerű lehetőséget. Különös figyelmet kell fordítani a már meglövés a jövőbeni határokon átnyúló EURES partneri folyamatokra. Ez különösen az én régiómban is például fontos, amely keresztúton található, a szlovák és az osztrák kollégámra nézek most. Az ötödik dolog nagyon fontos, a magán ö, stakeholderek bevonása, a szolgáltatások nyújtása szempontjából az EURES-ben a, a magán foglalkoztató szolgáltatók nagyon hatékony partnerek lehetnek, nagyon fontos, hogy attraktívvá tegyük az EURES-t, és ne tehernek tekintsék ezt, hanem, hanem esélynek és segítségnek. Remélem, hogy az EURES rendelet elfogadásában az Európai Parlamentben gyorsan előre léphetünk, majd mivel a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet Európában gyors reformokat igényel, nagyon fontos, hogy az európai munkanélküliek számára biztosítsuk a lehetőségeket, vagyis szeretném véglegesíteni az előadókkal és az árnyék előadókkal ezt a jelentést. Köszönöm az eddigi együttműködést is. Köszönöm, Palomá López következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a végzett munkáért. Köszönöm a kollégák részvételét. Frakciónk részéről számos módosított benyújtottunk, ezek különböző szempontokra vonatkoznak. Nos, ami a mobilitást illeti, ez nem önkéntes dimenziójú gyakran a déli országokban, amelyeket erőteljesen sújt a válság, illetve a megszorítási politikák, amelyek célja az, hogy kilábaljunk a válságból, de ahogyan ezt láthattuk, ez nem működött. A déli országokban nem létezik a mobilitás önkéntes összetevője, tehát nem mondhatjuk, hogy ezen országokban ez egy érték, hogyha ez azért jön létre, mert mint a mobilitás, hogy az adott személy saját országában nem tud munkát találni. Most szerintem a szolgáltatásoknak állami jellegűeknek kell lenni, és nem pedig magán kezdeményezés keretében létrejötteknek, mert spanyol tapasztalatokból láthatjuk, hogy ez diszkriminációt hoz létre, különösen a sérülékeny társadalmi csoportok esetében, amelyek nem férnek hozzá az összes állásajánlathoz vannak tehát internet honlapok, amelyek különböző állásajánlatokat kezelnek, illetve álláskeresők teszik ott középpályázataikat, de ezeket nem ellenőrzik megfelelően. Aztán ami a díjakat illeti, amelyeket a munkavállalóknak kellene fizetniük, nos, ezzel mi nem értünk egyet. Ezek a honlapok ingyenesen, térítésmentesen kellene, hogy működjenek. Aztán a partnereket illető ellenőrzés és az erre vonatkozó intézkedések kérdése is rendkívül fontos. Aktívabban kellene részt venniük mindebben a szociális partnerekben, tehát az EURES hálózatban, hogy annak jó működését biztosítani tudjuk, és a diszkrimináció elkerülhetővé váljon. Köszönöm szépen, Jean Lambert, az oldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meszerics Talmás árnyékeladó nevében beszélek, aki ma nem jöhetett el, de egy személyes megjegyzést szeretnék először is tenni. Egy kicsit arra is válaszolok, ami elhangzott. Tudjuk azt, hogy az emberek mozognak, munkavállalás szempontjából is, és egyéb okokból is, és az egyik az Eureszel kapcsolatos célunk az az, hogy biztosítsuk az, hogy minden szinten biztosítjuk a minőséget. Azt hiszem, hogy az információadás szempontjából ez elsődleges, elsődlegesen fontosságú, és Tamás most a Tamás szavaira térnék rá, az ő véleményére, ugye kicsit kihasználtam ezt a lehetőséget. Nos, itt ugye nem csak egy weboldalról van szó, a magánvállalkozások bevonás az automatikus összepárosító rendszerbe nagyon sokat ígérő, azt hiszem, hogy ennek az innovációnak a hatására sokkal hatékonyabbá válik, és az EURES legfontosabb eleme az az, hogy az EURES tanácsadói támogatását szolgáltassa, tehát így léphetünk tovább egy még profibb szolgáltatás irányába. A módosításunk, a ennek a hatékonyságát hivatott fejleszteni a méretre szabott, személyre szabott szolgáltató, szolgáltatás nyújtása a cél, az alapvető szabad mozgáshoz való jog gyakorlása közben a szolgáltatások minőségét kívánjuk javítani, a monitoringot fejleszteni, például tagállam specifikus ajánlásokkal, az európai közvetlen monitoring irodával közösen, azt, hisz, azt gondoljuk, hogy ez is fontos, szinergiákat kell létrehozni az Európai Uniós tanácsadói testületekkel, új testületeket nem hozunk létre, de a már meglévő szabad mozgás irányelv által létrejött testületekkel kell erősíteni az egy, együttműködést, a hozzáférést is szeretnénk erősíteni a módosítónkkal, a személyes támogatás több nyelven nagyon fontos, és a diszkrimináció elkerülése az egésznek a támasza és talpköve a munkaerőpiacon. Végül pedig fontosnak tartjuk azt is, hogy a már meglévő mechanizmusokat beépítsük a szolgáltatás fejlesztési folyamatba, és az árnyék előadóról tudom, hogy nagy örömmel működik együtt a Bekerúrral és a többiekkel, a tekintetben, hogy az EURES szolgáltatásokat még hatékonyabbá tegyük. Köszönöm szépen, Laura Ágia, az EFTT-ből. Köszönöm elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondok Becker kollégának. Jó lenne, hogyha az általam javasolt módosítókat a kolléga ne úgy tekinteni, hogy csupán kritikát fogalmazok meg általuk, hanem úgy vélem, hogy ha Európa eszközöket szolgáltat, és ezeket lehet jól felhasználni, akkor ezt meg kell tenni oly módon, hogy megfelelő szintű szinergia jöjjön létre, és olyan foglalkoztatáspolitikák alakuljanak ki, amelyek hatékonyak. Az EURES bizonyosan nem gyógyír, a foglalkoztatás összes problémájára, de legalább részben hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyítsen ezen a nehéz helyzeten. Nos, az én módosítóimat több részre oszthatnám. Egyrésztről próbáltunk új iránymutatásokat adni az eddig meglevőekhez képest. Azt kértük, hogy egy olyan módosítót is illeszünk be, mely szerint a foglalkoztatás politikai kompetencia hatáskör továbbra is a tagállamoknál maradjon. Persze itt van Renci és az általa beindított Job Act, amely egy kicsit hasfájást okoz nekünk olaszoknak, de úgy vélem, hogy a foglalkoztat oktatás, politikai hatáskörök mindenféleképpen a tagállamok előjogai kell, hogy maradjanak. Aztán van még itt egy dolog, amit szeretnék kiemelni, az, hogy az Európai Bizottság ne kapjon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kialakítására hatásköröket. Ez ugyanis a parlamentet megfosztja az egyik legfontosabb elvtől, mégpedig az együttműködés elvétől. Van még egy másik dolog, amikor a térítéses szolgáltatásokra utal a szöveg. Nos, úgy velem, hogy egy olyan időszakban, mint a mostani, ez, erre semmi szükség nincs, és nem is megfelelő azt kijelölni, hogy a, ezen platformhoz való hozzáférés térítés köteles legyen. A mobilitás ahogyan a gue kolléga is elmondta egyes országokban, és ide sorolom Olaszországot, és gyakran kötelesség, kötelezettség, és nem pedig esély vagy lehetőség. Ahol viszont esély vagy lehetőség és szabad választás, ott igencsak üdvözölhetjük az ilyen eszközöket, mint, e, mint az EURES, amely elősegíti ezt a mobilitást. És reméljük, hogy a foglalkoztatáspolitikák hatékonyá válnak, különösen a belső foglalkoztatás vonatkozásában amikor majd az árnyékjelentéstevői találkozó lesz, akkor talán eszmét cserélhetünk erről, de jó lenne, hogyha nem csupán gazdasági mutatókat illesztenének a szövegbe, hanem szociális mutatókat is, ugyanis gyakran nem veszik ezeket a szociális mutatókat figyelembe. Ez mindenféleképpen egy megfelelő szabály lenne, amit kijelölhetnénk. A hozzáférhetőséget illetően úgy vélem, hogy ez is egy hozzáadott érték. Minél hatékonyabb, szélesebb körben kommunikálunk azok a lehetőségek, amelyek Európától erednek, sokkal inkább kiaknázható válnak jó kommunikáció következtében. A védőfelszerelésekkel kapcsolatos jelentésemben is felvetettem ezt a szempontot. Azt hiszem, hogy itt is lehetne egy smartphone-os alkalmazást létrehozni, amely lehetővé tenni esetlegesen az információt cserét, és ez hozzáférhetőbbé tenni ezt az eszközt. Nos, a, azt hiszem, hogy ezt nem szabad könnyedén venni ezt a lehetőséget, hogy az interneten is közé tesszük ezeket az adatokat, hiszen a fiatalok esetében azt hiszem, hogy bizonyos lehetőségek, amelyeket Európa működtethet, hogyha ezt olyan eszközökön keresztül tesszük meg, amelyekhez a fiatalok hozzáférnek, mint például az internet, akkor ez mindenféleképpen az adott eszköz hatékonyságát növelheti. Nos, azt hiszem, hogy még ezen is elgondolkodhatunk, hogy amikor a munkavállaló esetlegesen lehetőséget kap arra, hogy egy másik országban dolgozzon, akkor talán még megfelelő ö, intézkedéseket is előre lehetne irányozni, hogy hogyan lehet őt támogatni, segíteni, amikor megkezdi működését az új munkahelyen, és megpróbál beill beilleszkedni az új munkahelyi környezetben egy másik országban. Tehát itt mindenféleképpen segítségnyújtásra lenne szükség a munkavállalóknak ilyen helyzetekben, és ennek teljes mértékben térítésmentesnek kellene lennie. Nagyon fontos a monitorozás, az átláthatóság, a munkaerő áramlását, illetően az erre vonatkozó adatokat illetően nagyon sok álláskérelem van, viszont az állásajánlatok ajánlatok száma igencsak cseki, és nagyon szűkörben terjesztik ezeket. A belső foglalkoztatás ösztönzésével már foglalkoztam. Még kiemelném azt, hogy teljes mértékben kész vagyok az együttműködésre a kollégával. A sok módosító nem jelent sok kritikát, gyakran inkább a jó együttműködés záloga. Köszönöm. Thank you, Mr. Mann. Uh... Köszönöm szépen, Mann úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony hogyha jelentést készítünk, és 699 módosító születik, akkor az egy rettenetes jelentés, mert kiegészítés róla. De éppen ellenkezőleg, kedves Heinz, ez egy nagyon jó jelentés, ezzel lehet dolgozni, és ha megnézzük, hogy a képviselők mit hoztak ki, ebből számos indítvány született, ami egy irányba mutat, és ez mindenképpen bátorító jel. Mit csinálunk európai szinten, mit hozunk létre, van egy ilyen európai többletérték szerintem, és ez megmutatkozik a partnerségeinkben az Eures Szel jó kapcsolataink vannak itt oda-haza is a szomszédos országokkal, akik itt vannak a parlamentben is képviselve. Sikeres modellekről van szóval időnként kritikusan vizsgálták ezeket, de másról is szó van, szerintem erre szükség van. Az fiatal emberektől azt akarjuk, hogy mobilabbak legyenek, akkor őket támogatni kell ebben, tehát hogy legyen személyes motivációk, de ennél több kell. Ehhez intézményekre van szükség, és az intézmények azt csinálják, amit szeretnék, ezért a sok uh, különböző frakciótól érkező módosító, ha elérünk, hogy ott professzionálisan, jó minőségben működjenek, hogy tisztességes csere alakuljon ki, ez nem feltétlenül pénzkérdés, de persze a pénzzel is összefügg, és azon emberekről is szó van, akik azt mondják, hogy információkat tudjanak adni, és jól képzett emberekre van szükség, több Európa és nem kevesebb lesz az Európa, erre van szükség. Hány felhívtad a figyelmet arról, hogy a szociális partnerségeket be, partnereket be kell vonni, van itt egy néhány javaslat, Heinz szerintem helyes lenne, és Sven Schulzéval együtt készítettem egy módosított a 670-est a nemzeti partnerek meghallgatásával kapcsolatban, hogy munkaprogramokat tervezzenek, amiket még mielőtt az Európa Koordinációs Irodának ezt elküldik, így lehet ezt működni. Számos tagállamban jó tapasztalataink vannak a szociális partnerek bevonásával. Németországban konkrétan látom is ezt, ez sikerekre is vezetett. Most olvastam az hírügynökségeknél, a le ilyen alacsony sose volt a munkanélküliség nálunk, és ez nem véletlenül születik meg, hanem aktív partnereink vannak, akik azt mondják, hogy megoldásokra van szükség, és nem tömegében kell csupán munkahelyet biztosítani, hanem jó minőség a munkahelyet kell, és erre kellenek olyan intézmények, amelyek ebben segítenek. Ezt hiszem, Heinz tényleg a szociális partnerekre szükség lenne, őket be lehet vonni. Ah másoktól is érkezett ilyen irányú módosító egyébként, a tagállamok kapjanak lehetőséget, arra kivételes lehetőséget, hogyha a munka vállal, munkaadóknak nem kell bizonyos munkahelyeket nem meghirdetniük, hogyha speciális képességekről van szó, ez egy fontos dolog. A, pedig a gyakorlati munkahelyeket illeti szerintem erről beszélnünk kell. Fontos, hogy ne éljenek vissza ezekkel a munkahelyekkel, a gyakornokokkal, hogy embereket esetleg pénz nélkül foglalkoztassunk, hogy időt kapjanak, látjuk elég gyakran előfordul ez. Meg kell nézni, hogy tényleg egy olyan státusz jön létre a gyakornokok esetében, amely minőséget is biztosít. Ez egy nagyon fontos területem. Végül az utolsó megjegyzésem az EURES határmenti partnerségek, egy sor lehetőség van itt, egy hosszú lista ez. Azt is meg lehetne gondolni, hogy több nyelvű publikációkat készítünk a, a határokon át ingázók számára. Nem mindenki ott nő fel a saját hazájában, ahol dolgozni szeretne, adott esetben nem rendelkeznek idevágó kompetenciákkal. Tehát a többnyelvűség egy kulcskérdés, itt szerintem ez egy pénzügyi kérdés, és persze ezt tudom, de azért van számtalan lehetőség, és nem mondhatjuk hogy csak az, hogy menj fel az internetre, hogy három-négy címen keresztül megtudd, hogy mi a helyzet a világban. Ha itt jó publikációink lennének, tartalmakat is ki tudnánk emelni, amelyekről gyakran beszéltek, és amelyeket már sikerült realizálni, és hányt akkor tudunk haladni. Örülök tehát, hogy ez a közös szellem tovább visz bennünket. Rá tudok tehát mutatni, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a mobilitás támogatása ne csak papíron maradjon, hanem meg lehessen valósítani, és szerintem akkor tudunk eredményt elérni, és akkor nagyobb támogatást kapunk közös Európa projektünk számára. Thank you, Mr. Lenners. Lenners úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Heinz Beckenek is a jelentés Tomásszal egyetértek, tehát itt, hogyha sok a módosító, ez nem azt jelenti, hogy nem jó minőségű a munka, hogyha megnézzük ezeket, akkor számos egyetértés is mutatkozik a módosítókban, ez már elhangzott természetesen, három pontot szeretnék megismételni, vagy hozzáfűzni, ezek fontosak számomra. Az első, hogyha tényleg a potenciálokat meg akarjuk csapolni az Európai Unió belül határokon átnyúló együttműködésben ezen a területen, akkor a tagállamok, a szomszédos tagállamokra kell jobban fókuszálnunk, nekik szorosabban kell együttműködniük. Itt nagyon fontos az Eurósz hálózat a határmenti régiókban. Az az érzésem néha, hogy éppen ezekben a régiókban, hogyha erősíteni akarjuk a foglalkoztatást, a munkanélküliség ellen akarunk fellépni, akkor itt olyan régiókat kell először figyelembe venni, amelyek átnyúlnak a régiókon, az emberek át tudnak menni a határon, ahol munkát találnak, ezt erősítenünk kell szerintem a határokon átnyúló perspektíváról beszélünk. A második pont pont, ez is elhangzott már egyébként, hogy a magán szolgálatok bevonása is nagyon fontos. Azt hiszem nagyon jó tapasztalatokat szereztek egyes tagállamok, amikor a magánszolgáltatókat bevonják. Bizonyos tagállamoknak ilyen tapasztalatok egyelőre nincs. Éppen ezért annyira fontos, hogy ezeket most bevegyük az Eurosz munkájába, és egy plusz értéket tudnak ezek jelenteni. Az utolsó pont, amit a saját tapasztalataimból szeretnék elmondani a hazámból, sokan miután külföldre mentek dolgozni, bizonyos problémákkal szembesültek még hozzá adóügyi kérdésekben, kettős adóztatás, nem világos, hogy hol melyik adót kell befizetni. Ez a oldalú adóügyi szerződésekből is adódik a tagállamok között. Nagyon fontos ezért az Eurósz esetében, hogyha tényleg a potenciális mobil munkavállalókat akarjuk támogatni, akkor a TB-ről is beszélnünk kell, erről már beszéltünk, de az adóügyi vetülete is nagyon fontos. Biztosítsuk, hogy az emberek ne csalódjanak és ne kerüljenek nehézségekbe utána, e, mert ez másokat is elrettentene attól, hogy ezt a lépést megtegyék. Egyébként pedig köszönöm szépen, és minden jót kívánok a javaslattal. Sofia Rebeira. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani Becker kollégának a kiváló munkáért. Ami az érdemi kérdéseket illeti, egy pontosítással kell élnem. Egy dél-európai országbeli képviselő vagyok, portugál képviselő. Amikor a mobilitásról beszélünk, akkor Egyesek azt mondják, hogy a fiatalok arra kényszerülnek, hogy elhagyják országukat, hogy munkát találjanak, de ez nem így van. A gyakorlatban fennel a választás lehetősége. Nos, az a tény, hogy sokan jobban szeretnének a saját országukban dolgozni, ez igaz, de látnunk kell, hogy megadhatjuk a fiataloknak a lehetőséget erre a választásra. a ö, munkanélküliség katasztrófájával foglalkozunk most. Itt a fiatalok munkanélkülisége is nagyon sős helyzetet teremt, tehát ö, azt kell elérnünk, hogy ö, a fiatalok ö, foglalkoztatása biztonságosabb, magasabb szint szintet érjen el. Aztán Linens kolléga szólt ezekről az adó ügyi információkról, de van még egy másik probléma, amely akadályt jelenthet a munkavállalók mobilitása előtt és az nem más, mint az adott képességek elismerése. Vannak ugyanis magasan képzett fiatalok, akik ha egy másik tagállamban uhajtanak dolgozni, akkor nehézségekkel szembesülnek, mert az adott vállalat adott esetben nem ismeri el a bizonyítványaikat, képesítéseiket, és ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell munkánk során. Köszönöm, Májten úr. Szót kért Martin úr. Parancsolja. Madame Köszönöm, elnök asszony. Nos, elég sok dolog zavar minket, meghallgattam az elhangzottakat, a munkavállalók mobilitását, az, hogy munkát találásnak bárhol Európában, főleg a fiatalok, igen, ez szép dolog, ez rendkívül ö, kegyes óhaj, de ö, mégiscsak van egy olyan félelmem, hogy végeredményben az alacsony jövedelmi országok ö, ba helyezzük át a munkavállalókat olyan országokból, ahol ö, illetve az alacsony jövedelműekből kerülnek át a magas jövedelműekbe olyan országokba, ahol már alacsony a, ahol már amúgy is magas a munkanélküliség. Itt főleg a fiatal diplomásokra gondolok, akik elhagyják országokat, és olyan országokba mennek dolgozni, ahol magasabbak a jövedelmek, és ahol aztán a munkanélküliség nem csökken. Nos, végeredményben mi is történik konkrétan. Az EURES egy olyan eszköz kíván lenni, amely az adott országokban az ügynökségek, a munkakereső ügynökségek segítségével használható, mely munkakereső ügynökségek például Franciaországban a nagy vállalatoknak dolgoznak, például az állami építkezési vállalatoknak, vagy a hajóépítési vállalatok szolgálatában állnak ezek az ügynökségek. Tehát ez azt jelenti, hogy továbbra is a nagyvállalatok gazdagodnak meg az emberi nyomorúságon, akik olyan munkavállalókat keresnek, akik inkább közepes jövedelmeket kapnak. Esetleg ezek a jövedelmek lehet, hogy kétszer akkorák, mint az eredeti országokban, de mégiscsak fele akkorák, mint például Franciaországban alkalmazott bérek. Itt volt egy konkrét példa, a bér bevezetése a közúti közlekedésben, közúti szállításban ez egy arhetipus ennek a fajta kísérletnek, hogy az alacsony jövedelmi országokból a magas jövedelmek felé irányítsuk ezeket a munkavállalókat. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk. Köszönöm. Sander. Sander kolléganő. Remercier. Köszönöm szépen, és köszönöm azt a munkát is, amit az előadó végzett el. Köszönöm ezt a lelkesedést és elköteleződést a tárgy iránt. Szeretnék kiemelni valamit. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a határokon átnyúló aspektus te tekintetben. A mobilitás, a szabad mozgás lehetőséget is jelent, de gyakran traumát is, negatívumként is élik meg ezt a mobilitást a polgárok, hiszen ezek a határokon átnyúló mozgások átmeneti helyzetek, de nagyon sok lehetőséget is rejtenek magukban. Nagyon fontos, hogy az előnyöket kihangsúlyozzuk. Szerintem az előadónak ki kellene hangsúlyozni azt, hogy ösztönzendő dologról van szó, és az EURES-ben is a határokon átnyúló aspektus kell kihangsúlyoznunk. Természetesen a nyelv kérdése felmerül általánosságban a határokon átnyúló aspektusnál. Ugye e, Európai Uniós képviselőként azt hiszem, hogy kötelességünk az, hogy a nyelvtanulást is ösztönözzük, de ahhoz, hogy ez valóban elterjedjen ez, ahhoz például az Euró, Eurezben is azokat az eszközöket biztosítani kell, amelyek a különböző nyelvben a tájékozódást elősegítik, ahogy Thomas Mann kollega is ezt már említette. Thank you, and Madame... Köszönöm szépen. Morán Satyé, Köszönöm, elnök asszony, én is szeretném üdvözölni Becker kollégánk munkáját, aki olyan remekül megvédte és meg is növelte az EURES-ben rejlő lehetőségeket, és a kollégáimnak is szeretnék köszönetet mondani, akik felszólaltak. Amit szeretnék itt kiemelni, az az, hogy az EURES-szel kapcsolatosan valóban nincs kérdés, amit fel kell vetni aki kétségbe vonja az EU ezt, az a történelem haladásával szembe megy. Miért is? Egészen egyszerű oknál fogva. Mégpedig azért, mert a fiatalok mobilitás, amelyet az EURES elősegít, egy plusz esélyt ad számukra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. És ez az első szakasz, amikor a munkaerőpiacra belépnek az EURESZ által, azután van egy második szakasz, a földrajzi mobilitás, amely a szakmai mobilitást is fejleszti, és ez mindenképpen egy jelentős tényező annak érdekében, hogy az adott személy a munkaerőpiacon maradjon. Tehát itt ezt nem lehet kétségbe vonni, hogyha valaki nem ittene, tenne, az nem megfelelően reagálna erre a kérdéskörre. Az EURES egy kiegészítő eszköz, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a munkanélküliség ellen küzdjünk, hogyha a fiatalokat ott hagyjuk, ahol élnek, nos, az bizonyosan azt jelenti, hogy megerősítjük azt a kockázatot, hogy ezek az adott fiatalok a tartós munkanélküliség által legyenek fenyegetve. Az EURES által növekszik a foglalkoztathatóságuk, mégpedig fenntartható, tartós módon. Azt hiszem tehát, hogy az a politikai felelősségünk származási országunktól és politikai frakciónktól függetlenül, hogy támogassuk Becker úr jelentését. Thank you very much for... Köszönöm szépen valamennyiük hozzászólását és a támogatást. Talán Becker úr kíván még néhány szóban reagálni, mielőtt tovább lépünk a napi rendünkkel. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, a következő fél órában igen gyorsan fogok beszélni. Természetesen nem komolyan gondoltam. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. Egy-egy aspektus azért mégiscsak röviden reagálnom kell. És eh, amit még szeretnék elmondani majd az árnyék előadók eh, reakcióival, és a szag, majd velük is beszélek, és a szakbizottságban is visszatérünk erre még. Azt hiszem azzal az elvárással, hogy mint a foglalkoztatottaknál, a gyakornokoknál is, és a szakképzésben részvevők számára is ugyanazokat a jókat alkalmazzuk, ezzel nem lehet vitatkozni szerintem. Itt rendkívül világos jogot kell alkotnunk. Ha nincs ilyen jog, akkor nem engedhetjük meg, hogy ezt megtegyük. Nem érdemlik meg a fiatal emberek, hogy egy kalandba hajszoljuk őket. Tehát ha azonban a potenciál adott, akkor azt használjuk is ki. Úgy gondolom egy félreértést meg kell szüntetni, hogy az AURES tagokat a koordinációs pontokkal fel lehetne váltani. Ez nem így van, ilyen nincsen, erről szó sincsen, nem találtam ezt meg még. Úgy gondolom a mai rendszerünk, hogyha megvizsgáljuk napjainkban, és rálátunk arra, hogy 0,3%-os mobilitásunk van Európában, szinte elhonyogolható mértékű. Az Egyesült Államokban ez 20-szorosa, akkor nyilvánvaló nem látom értelmét annak, hogy a mai rendszer problémáit túlságosan feszegessük, inkább az új platform potenciáját szeretném erősíteni. Egyet értek azzal, hogy a kommunikáció nagyon fontos, mert ez az új projekt természetesen csak akkor lehet sikeres, ha az emberek ismerik is. Tudni kell, hogy van AIRES. Az én barátaim körében például kevesen tudták, hogy létezik AIRES. Lehet, hogy a baráti köröm nem megfelelő, de akkor is így van. És egyetértek azzal, hogy az akadálymentesség még az interneten is biztosítandó a partnerek és a tagok megkülönböztetése, igen, ez igen a mobilitás esetében a kiírt álláshelyek tömegét növelni kell, ez alapfeltétel. Elvi szinten sem lehet nemzeti elsőbségeket adni, ez az európai projekttel pont szembe menne, pont az ellenkezőjét jelenti. A munkahelyi keresők fogalma, a munkát kereső fogalma nagyon fontos, mint olyan. Szeretném elmondani, a munkakeresők, a munkát keresők számára nem jelentkezik költség a jövőben az EURES-en belül. Nincs költség. Talán ezért nem kell külön hangsúlyozni, hogy még, hogy ez ingyenes kell, hogy legyen Természetesen a határokon átnyúló partnerség egy fontos, jó elem. Köszönöm azt a hozzászólást, amely ellenőrzést kérem. Igen, ellenőrzés lesz, szerepel is a szövegben a szociális partnerek bevonása. Hát most um, Thomas Mannra akarok csak reagálni. Hát ez magától értetődő, hogy uh, a szociális partnerek, hát a munkajogi, a munkaerőpiaci területen, hát hol máshol vonnánk be őket, ez magától értetődő, és a koordinációs fórum előtt ezt meg fogom még nézni, és ilyen értelemben feldolgozzuk a szöveget. a Minőségi mobilitás, igen, ez egy fontos megjegyzés. Nem dömpinget akarunk erősíteni, nem az olcsóság kell, hogy előtérbe kerüljön, hanem minőségi foglalkoztatásra van szükség. És ez ne csak egy honlap legyen, ez ne honlap legyen, köszönöm a fogalmat, hanem egy munkaerőpolitikai eszköz európai szinten. Professionalizálni kell a szolgáltatásokat, az EUREST láthatóbbá kell tenni. Az európai szemeszterre való hivatkozás nekem tetszik. Azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben a szemeszter a, igen, az Eurosz portált ebbe be kell vonni. Arról van szó, milyen jól bánik ezzel az eszközzel egy-egy tagállam, mert fontos tudni, hogy a jogalkotói kompetencia a munkaerőpiacra, annak támogatására ez megmarad a tagállamoknál, ez a kompetencia, de hatáskör ott marad, ami rendjén is van, de a tagállamokat éppen ezért felelősségre kell tudni vonni, és követelni kell tőlük, hogy tegyenek eleget a felelősségüknek. Szinergia igen, diszkriminációmentesség egy fontos aspektus, abszolút támogatom. Kedves kollégák, az inputjaikat sosem értettem kritikának, e, Tudom, hogy nem kritikáról van szó, ne ezt lássuk. Először az Euros, Eures ne úgy lássuk, hogy majd megszünteti a munkanélküliséget a világban, ugyanis erre nem képes, de nyilván a mobilitást erősíteni tudja, új csapás irányokat tud kijelölni a munkaerőpiaci politikában, és javítani tudja ezt a tagállamok szintjén, hogyha tagállamoknak most fel kell ismerniük, hogy tennivalójuk akad, akkor ez csapódjon le az aktivitásokban. Arról van szó, hogy legyen dinamikusabb. Itt nem arról van szó, hogy elaltassák a dolgokat, hanem ez arra kell, hogy kényszerítsen, hogy aktívabbá váljanak a szociális mutatók, hogy ezeket hol kell figyelembe venni, ezt nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni, de észszerű a felvetés, mint hogy az is, hogy a fiatalabb emberek hozzáférése, erőteljesebb hozzátérése, például itt a smartphone, az epek, az alkalmazások kérdése, tudjuk, hogy a fiatal emberek hogyan kommunikálnak, ezért erre szükség van, ezt meg kell vizsgálni. Én személyesen azt gondolom, hogy a teljes üzemmódot kell biztosítani először a PC-n, az asztali számítógépen, aztán, aztán a támogatás, további támogatás, ha valaki más országba megy, de nem tagadhatom azt sem, hogy itt bizony költségvetési korlátokba ütközünk európai szinten, és hogy itt igen, és az adott emberek hazáját is úgy kell tekintenünk, hogy ők is támogassák a mobilitást, mert ez az ő felelősségük. Ezzel célegyenesbe értem a kommentárjaimmal, és a gyakornokokat nem szabad visszaélésszerűen alkalmazni, nem szabad bennük csak az olcsó munkaerőt látni. Azt gondolom, hogy a gyakornokok értéke és emberi méltósága, méltósága, ez úgy alakul majd, ahogyan mi kezeljük őket. Tehát a fiatal emberek önbecsülés azzal függ össze, hogy mi hogyan kezeljük őket. Ez egy politikai mandátum az esetünkben. Nem lehet ingyenesen kizsákmányolni az embereket. Aztán több nyelvű publikációk kérdése, erre csak azt mondani magától értetődő, a mobilitás ne a papíron maradjon, hanem kerüljön át a gyakorlatba. Persze, világos. A 0,3%-os mobilitás, hát komoly potenciál van még felfelé, azt kell, hogy mondjam ahogy konkrétan régiókról is beszéltek, hogy a régiókat keressük meg, tegyük ezt meg, igen, az Európai Bizottságnak legyen az a dolga, hogy célzottan keresse meg régiókat, és ők egymás között egyeztessenek. A magán munkaerő közvetítők szerencsére már szerepelnek a projektben, és az adózási problémára való, vagy a TB problémára való figyelmeztetés, ez fontos dolog, ez azt jelenti, hogy hogyan tudunk támogatni, ez nagyon fontos. Igen, a fiatal emberek, kedves kollégák, libero kolléga, nem szabad kényszeríteni, kötelezni a fiatalokat, hogy menjenek külföldre, de abszolút félreértenénk a helyzetet, és a lehetőség és a kínálat számít, és így ebben is kell maradnunk, ami a szakképzést illeti a bizonyítványokat illeti, ez még mindig probléma. Nem ismerik el kölcsönösen Európában a végzettségeket. Azt hiszem az EURES platform, az ottani jelentkezések és a vállalatok elvárásai arra késztetik majd a tagállamokat, hogy jobban gondolkodjanak el a jelenlegi elismertetési rendszerükön. És nem félek attól, hogy a munkaerők vagy a munkaerő az alacsony jövedelmi országokból a magasabb jövedelmi országba áramlana, legalábbis nem problematikus mértékben, vagy nem jelent ez nagy problémát, ugyanis hogyha egy ország magasabb jövedelmi ország szabad munkahelyen rendelkezik, akkor bizony Európában keresi a képzett embereket, és akkor legyen mindegy, hogy honnan érkeznek ezek. Nem látok veszélyt. Főleg akkor nem, hogyha tudjuk, hogy a tarifák, eh, a bérek az egyes tagállamokban bizonyos eh, eh, bérszínvonalat jelentenek, amit nem lehet alulmúlni. A nyelvek kérdése, a mobilitás kérdése, ezt szuverén módon kell itt megoldani, a bizottság megközelítését pozitívan látom itt. Maransártyé kolléga nő ne forgassuk vissza a történelem kerekét. Ez egy fontos felvetés. És az EURES potenciálja hatalmas, nagy esélyeink vannak szerintem ezen a területen. A foglalkoztatási képesség erősítése a fiatalok esetében ez egy fontos megjegyzés, ez egy fontos járulékos hatás, ami mindenképpen fontos a munkaerőpiacok jövője szempontjából az összes tagnak és az összes árnyék előadónak köszönöm az együttműködést. Igyekezni fogunk ezt eh, sikerrel befejezni a következő hetekben. Thank you, Mr. Becker, thank you for all. Köszönjük szépen, köszönöm mindenkinek a felszólalását. Néhány szót szeretnék szólni. Satyi asszonyra visszatérünk, River asszonyra is de néhány időrendi információt szeretnék adni. Az Employment Szakbizottságban az EURES elfogadása, az EURES jelentés elfogadása május 7-én lesz, ha jól tudom. Lehet, hogy van valami módosulás. Nem. Akkor a 12-es napi rendi ponthoz is szeretnék hozzászólni, a 12-esre ugyanis ma nem lesz időnk. De van módosítókra határidőnk, mégpedig március 3-a, és az employmentben a a határidő az elfogadásra március 24-e. Az a társadalom védelmi, társadalom biztosítási rendszer létrehozásáról kapcsolatos döntésről a módosítók határideje március 3-a, és az employmentben március 24-én fogjuk ezt elfogadni. Tizennegyedik pont a napi renden az Európai Unió szakpolitikák városi dimenziója, hogy említettem az elején, nem tudott eljönni Regner kollega nő, de de néhány jegyzetet átnyújtott nekem ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy a vélemény tervezet öt pontra koncentrálódik. Az első az, hogy a kis és nagyvárosokat be kell vonni erőteljesebben a folyamatokba, a régiókat, a beruházási terve jobban be kell vonni, a harmadik a szociális beruházásokból több kell, és ezeket a beruházásokat nem kellene bevenni a, a költségvetési hiány kalkulációba, A negyedik a gender költségvetési aspektus, illetve a szubszidiaritás és az arányosság elvei rendkívül fontosak a városok esetében is. Ami pedig az ütemtervet illeti, a kolléganőnek és önöknek is nagyon korlátos idejük lesz, de nagyon nagy vonalú lesz a kolléganő. Általánosságban a városi lakosság kulcsfontosságú minőségű munkahelyek teremtésében és a gazdaság előre lendítésében készen áll arra a kolléganő, hogy valamennyi módosított elolvasson az Álnyék előadókkal a következő hetekben is együtt fog működni. És március 3-a a módosítók határideje, az employment band pedig április 1-én fogunk, fogunk erről szavazni. Akkor visszatérünk a napirendünk tárgyalására most napi rendi pont következik. Nagyon fontos jelentés. A szociális partnerek szempontjából is, de természetesen számukra is nagyon fontos ez ebben a szakbizottságban. Molasátyi asszony, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit donc... Euh, euh Köszönöm, elnök asszony. Itt most egy irányelvjavaslatról van szó a parlament, illetve a tanács részéről a tengerészekre vonatkozóan számos már létező irányelvet módosít. Miért is? Mivel az európai jogalkotásban a tengerészek, szeretnék emlékeztetni a kontextusra, ki vannak zárva bizonyos számú irányelv hatája alul, mely irányelvek a munkavállalók védelmével foglalkoznak. Nagyon fontos tehát, hogy itt most együtt folytatni tudjuk ezt a munkát. Legelőször is köszönetet szeretnék mondani valamennyi jelentést, aminek Ányes Jungerusnak, Ula Turnesnek az ÁD részéről, az előbb említett hölgy az SND részéről, Anna Gerik az ECR, Patek a Gue, Zsinyambert Gue és Ticia Begin az EFDD elnyékjelentéstevője, akik igen, csak készek voltak arra, hogy nagyon intenzíven együttműködjenek velem, és az Emplő szakbizottság titkárságának, különösen Pető Zoltánnak szeretnék köszönetet munkálni munkájáért. Nagyon jó, hogy már munkánk kezdetét keresztül osztunk bizonyos elveket, és tartottunk egy jelentéstevői ülést valamennyi frakció elnyék jelentéstevőjével, illetve az Európai Bizottság és a tanács képviselőjével ezen tárgykört illetően. Nos, a jelent jelentéshez 34 módosítót nyújtottak be. Kettő a néppárt részéről, 19 az SZND részéről, kettő az ECR részéről, kettő a liberálisok részéről, egy az e zöldek részéről, és öt az EFDD, három pedig a függetlenek részéről került benyújtásra. Valamennyi képviselőnek szeretnék köszönetet nyújtani, akik konstruktív módosítókat nyújtottak be, mely tükrözi egyébként a munka légkörét mely kialakult ezen jelentéssel kapcsolatosan. Nagyon örülök annak, hogy a módosítók közül, tehát 34 módosítók közül 16 gyakorlatilag azonos a jelentés szövegével. Tehát a koordinációs, egyeztetési munkáink azt hiszem, hogy ezáltal jelentősen könnyebbé válnak. A fő célkétűzésünk a jelentéstevő, az egyik jelentéstevők részéről az volt, hogy a lehetőleg hűebbek legyünk azon megállapodáshoz, amely a szociális partnerek és a hajó tulajdonosok között létrejött. Ezen azonos 16 módosítón túlmenően egyes módosítók teljes mértékben kompatibilisek a jelentéssel, illetve azon megállapodással, amely létrejött. Gondolok itt különösen a 19-es módosítóra Jerome Lavrieu részéről, mely a kkv jelentőségét húzza le a befogadó növekedésben, de a 22-es e módosítót is említhetem az SND részéről, amely a, a Sziló tengerészeti egyezményével foglalkozik, melynek célja a munkavállalók munkafeltételeinek javítása. Nos, bizonyos módosítók, mint például a 21-es és a 23-as figyelmeztetnek a bürokratikus terhek veszélyére a kkv számára, és erre valóban rendkívül mértékben figyelni kell, és sokan kiemelik, hogy mennyire fontos a tengerészek munkakörülményeinek javítása, ez ugyanis az általános célkitűzésünk. Köszönöm Ginnek, aki nagyon odafigyelt erre a kérdéskörre. A technikai problémákat illetően, amelyek felmerülhetnek, ezeket majd a lehető legjobb módon megoldjuk, ellenőrzik, hogy mely módosítókat tudunk beépíteni a szövegbe. Van egy kis technikai probléma, amit itt szeretnék most kiemelni, elnök asszony, a 18-as módosítóval kapcsolatban az FDD részéről. Most ez egy jogalkotási jelentés, és egy ilyen jogalkotási jelentésben csak a már létező hivatalos dokumentumokra utalhatunk jelenleg. Itt van a szociális partnerek és a hajótulajdonosok közötti egyezmény, megállapodás, de ez még nem hivatalos dokumentum, tehát ezen elgondolkodhatunk munkáink során, de, de nem hivatkozhatunk ezen megállapodásra a jogalkotási eljárás folyamán. Nos, lényegében ezek a legfontosabb pontjai munkánknak a módosítókkal kapcsolatos munkáknak, ami ezt a megállapodást illeti, amiről az imént szóltam. Nos, a jelentésemben szerepel az új technológiákra való utalás, hogy a szociális partnerekkel erőteljesebben be, lehet, be lehessen vonni a konzultációba. Valamennyi politikai frakció, illetve egyes politikai frakciók azt mondották, hogy támogatják ezt az elképzelést, mások óvatosan kezelik azt. Nos, a közeljövőben lesz egy ülés, Strasbourgra tervezzük ezt, mégpedig 12-ére, a plenáris ülésszak alatt, március 12-ére, hogy aztán kompromisszumos módosítókat tudjunk kialakítani a lehető legszélesebb támogatással figyelembe vesszük a halászati szakbizottság véleményét. Veronik Lapé Fontanyi nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, tehát a halászati szakbizottság véleményét beillesztjük majd, és zárásként néhány nyelvi hibára emlékeztetnék a jelentésem ben, illetve annak angol fordítását illetően az elnyék jelentéstevőkkel megnézzük az 5 plusz 2-es cikket, az én 14-es módosítómat, az 1-es és 2-es bekezdésre utal az én szövegem a szociális partnerekkel kötött megállapodásban, és az angol változatban pas de, pour être en Nos, ez a szociális partnerekkel való megállapodásra utal. Nos, az, hogy ennyit óhajtottam elmondani munkám bemutásaként, és örömmel hallgatom meg most az egyes jelentéstevők reakcióit a bemutatómmal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, most szűkös az időnk, de minden bizonyal hogy tud, nem bizonyal az e- árnyék előadók nagyon jól fogják végezni a munkájukat, ezért meg is adom az egyes számú munkaerőmnek a mikrofont. Hát remélem, hogy megfelelek az elvárásoknak. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az SND csoport támogatja a legfontosabb irányvonalat ebben a jelentésben. A szociális partnerekkel való egyezményt szeretnénk azért belevenni ebbe a jelentésbe. Nagyon jó, hogy van ezzel kapcsolatban márciusban egy ülésünk, mivel meg vagyok győződve arról, hogy valamit meg tudunk oldani, illetve meg tudjuk oldani a módosítókkal a helyzetet, leginkább a preambulumokhoz kapcsolódnak a módosítók, és azt hiszem, hogy a mi csoportunk szempontjából egyértelmű prioritást jelent az, hogy maga a jelentés a tengerészek és a tengeren dolgozók helyzetét, a modern technológia segítségével javítja, köszönjük a modern technológiának ezúton is, hogy javítja a körülményeiket. Hiszen, hogyha rendelkezésre áll ez a technológia, akkor miért is ne használnánk ezt ki? Ezt szerettem volna elmondani dióhéjban, meg vagyok győződve arról, hogy megegyezésre jutunk márciusban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerike úr következik az ECR-től. Tisztelt elnök asszony, először is az előadó asszonynak még egyszer szeretnék gratulálni a jó nagyon jó volt az együttműködő együttműködés, azt hiszem, hogy nagyon jó alapokon állunk. Mindenek előtt a szociális partnerekre koncentráltunk, és az ővelük való párbeszédre és az ő álláspontjukat vettük figyelembe. Most a módosító indítványokkal óvatosan sáfárkodtunk. Mi két, én két módosítóban említettem a középosztályt, azt hiszem, hogy a KKV-knak a kék gazdaságban való különleges helyzetét tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos, hogy a harmadik országokkal megelőzik a versenyképességünket, mivel a az olcsó régiók felé való áramlás nem lehet megoldás a tengeren dolgozók számára. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban a 21-es módosító is erről szól, mert igazságos körülmények uralkodjanak, és a 23-asban a gyakorlati alkalmazási kérdésekről és az ehhez kapcsolódó költségekről van szó a kis cégek esetében. Az én frakcióm nevében azt kérem, hogy a módosítóknál a technikai jogi kérdésekre koncentráljanak, és ezeket frakciókon átívelően szakmailag beszéljük meg, de mindig be kell vonni a szociális partnereket, mivel egy dolog világos, ezt a törvényt azért hozok létre, hogy a munkavállalóink tudják azt, hogy szilárd jogalapon állnak a kék gazdaságban, ugye erre van szükség, ez a fókuszunk valamennyiünk számára, ez a cél. Köszönöm. Köszönöm szépen. van a Diabalóva következik az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ula Turnas nevében beszélek. Köszönöm szépen az előadónak ezt a jó jelentést, a jó módosítókat és a nagyon jó együttműködést is a jelentéssel kapcsolatban. Az eszmecsere során elhangzott az, hogy a szociális partnerek egyezményre jutottak ebben a témában, és azt hiszem, hogy a Cicerezben kell tartanunk. Az első jelentés tervezet némileg eltért ettől a szociális partneri egyezménytől. Ha jól értettem az előadótól, ez egy nyelvi probléma volt, amit közben sikerült megoldani. Annak ellenére, hogy a szociális partnerek eljutottak egy egyezményhez, a politikai csoportok számos módosítót nyújtottak be, amelyek még mindig elhajlanak az, az egyezmény szövegétől. Figyelembe kell vennünk azt, hogy megszületett ez az egyezmény, és ezek nagyon érzékeny pontok, azt hiszem, hogy e tekintetben ez eléggé ö, szerencsétlen ö, fejlemény. Dániában tiszteletben tartjuk a szociális partnerek egyezményét, a politika ezen nem szokott változtatni. Ez kell, hogy maradjon az iránymutatás a mi munkánk szempontjából is, a módosítókat is idejébe, vagyis az óra nevében még egyszer köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a munkát, és nagyon örömmel tekintek a további együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Járik úr, Gue. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Molán Sartjé asszonynak ezt a jelentést és valamennyi munkát, Nos, a tengeren dolgozók, a tengerészek olyan emberek, akik nagyon keményen dolgoznak. Nagyon kemény klímafeltételek, a tengeren uralkodó viszonyok is időnként nagyon kemények. És ugye van itt egyfajta ellentmondás, egy anomália, hogy nincs európai közösségi jog az ő számukra nagyon sok jogi eszközben ezt találjuk. És az irányelv tervezett speciális kitételei ezt szeretnék orvosolni olyan formában, hogy ugye a szóban forgó egyezményt megvalósítják a munkavállalók és a munkadók között. Ez ugye pozitív fejlemény, ezt egyértelműen támogatjuk, de a módosítók számos részét is támogatjuk, elsősorban a szociális tárgyalások, a tarifa megállapodások tekintetében. A szavazásnál, majd a szavazás után a tanács előtt kell majd érvelnünk, hogy ők is támogassák ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, az idő táblázatunk, amelyet korábban említettem, ugye úgy nézett ki, hogy az elfogadás az első, április 1-én lesz, és a plenárison májusban az első ülés szakon kerül sor. Nos, mindenkit köszöntök, minden fiatal vendéget köszöntök a, a foglalkoztatási szakbizottságban. Nem fogjuk hosszúra nyújtani már ezt a meetinget, de remélem, hogy mindenki kimazsolázhatja a számára izgalmas momentumokat. Nos, következő napi rendi pontra térünk rá nemzetközi egyezmény a szakmai képzésbeli tanúsítványok tekintetében a halászhajók esetében Sofia ribeiro adom meg a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök asszony, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Zoltánnak ezért az értékes segítségért a jelentés elkészítése folyamán. Itt egy tanácsi határozattervezetről van szó, a nemzetközi egyezmény korrigálása ügyében, már ami a hajók legénységének képzését, tanúsítását illeti. Ezt az egyezményt 95-ben fogadták el, és 22 tagállam ratifikálta. Jelenleg még csak négy tagállam erősítette meg ezt az egyezményt. Az egyezmény célja annak garantálása, hogy a halászhajókon dolgozó személyzet megfelelően képzett legyen, megfelelő képesítéssel rendelkezzen, és alkalmas legyen a munka végzésre. Tehát mindezt megfelelően tanúsítani kell, hivatalos módon, akár orvosi igazolással is. Itt tehát egy olyan egyezményről van szó, amely ösztönzi a szakképzést és csökkenti a balesetek számát. Az Európai Unió nem ratifikálhatja ezt az egyezményt, ezt csak a tagállamok tehetik meg, de a tagállamok nem tehetik meg ennek az egyezménynek a ratifikálását az EU engedélye nélkül. Van egy Európai Bíróság ítélet, mely szerint ez egy olyan hatáskör, amely az Európai Unióhoz tartozik. Fontos tehát az Európai Unió tanácsának előzetes engedélye, hogy a tagállamok szemere lehetővé váljon ezen egyezmény ratifikálása. Talán azért van az, hogy eddig mindössze négy tagállam ratifikálta ezt az egyezményt. Itt tehát arról van szó, hogy a tagállamok szemére lehetővé tegyük az egyezmény ratifikálását, amely a szakképzést ösztönzi és csökkenti a balesetek számát. Azt kérem tehát a parlamenttől, hogy szavazza meg ezt a tanácsi javaslatot. Nos, én már összeültem az jelentéstevők, kérdésekkel, kértem megjegyzéseiket, kértem, hogy járuljanak hozzá. Ezen jelentés kidolgozásához meghallgattuk az Európesz, a Kodzseka és más szervezetek álláspontját, ezen kívül a halászati szakbizottságét is. A képzéseken, szakkép képesítésen, mobilitáson túlmenően itt különösen az egészségről, a munkavállalók biztonságáról van szó. Ezen egyezményt csupán bizonyos méretű halászhajókra alkalmazzák. Az Európai Parlamentnek azt kellene javasolni a tanácsnak, illetve a bizottságnak, hogy fogadjanak el határozatokat a halászhajók személyzetének képzésére vonatkozóan az EU-n belül, hogy ezen képzési folyamatok harmonizáltak legyenek, és mindez növelni az ágazat biztonságát. A halászat egyike azon ágazatoknak, ahol a legmagasabb arányban fordulnak elő balesetek. Minden évben 24 ezer személy veszít életét halászhajókon. Azt kérjük tehát, hogy az Európai Parlament kérje a bizottságtól, hogy lépjen túl ezen a szinten, annak érdekében, hogy a halászhajók legénysége szakképzettebb legyen és biztonságosabb módon végezhesse a tevékenységét. Természetesen nagy figyelemmel hallgatom meg majd a kollégák észrevételeit. Köszönöm. Yes, well, uh... Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Először Lábriova a kolléganő kap szót. Köszönöm szépen. Megint csak Ole Turnes nevében szólok hozzá, úgy tűnik, mintha én kommentálnám, de csak az ő nevében szólok hozzá az összes dologhoz. Lula hangsúly, köszöni szépen a tervezet elkészítését, szeretné elmondani, hogy teljes mértékben támogatja az előadó tervezetét azonban szeretnék kiemelni, hogy a szociális partner, partnerek eszmecserét folytattak elmúlt év novemberében, és eredményre jutottak, döntést hoztak. A foglalkoztatási szakbizottságnak figyelembe kellene venni a szociális partnerek megállapodását teljes munkája során. Ura úgy gondolja, hogy hivatkozni kellene a november 26-ai tárgyalásokra, a kodekra és az ETF-re is, és sikerült is a vitásra során megállapodásra jutni, mit már elmondtuk. Azt gondolom fontos aláhúzni azt a hozzájárulást és ezt a fontos szerepet, amit a szociális partnerek az európai foglalkoztatás ügyekben ö, játszanak. Ula egyébként a további munkának örül. Elena Gentile kapszott. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Nos, nyilvánvalóan egyetértek nagyon sok elhangzott gondolattal a jelentéstevő részéről. Ez egy fontos vita, egy régóta várt, hasznos döntés annak érdekében, hogy erősödjön a tudatosság a tengeren végzett munkák vonatkozásában, tehát annak szükségességét illetően, hogy védeni kell a munkavállalókat, növelni kell biztonságukat, akár szakképzés révén is, tanfolyamok révén, amelyek valóban hasznosak, és itt mindenképpen az is fontos, hogy ráirányítsuk figyelmünket a gazdaság ezen szeletére, amely az elmúlt évek során Dél-Európa egyes térségeiben más okokból kifolyólag bizonyosan veszített jelentőségéből. Nos, a tengeri ágazat ez bizonyosan lehetőséget nyújt a munkahelyteremtésre, és a tenger remek alkalmat szolgáltathat a növekedésre, a fejlesztésre, viszont fontos ennek előfeltételeit megteremtenünk. Fontos munkahelyeket teremteni, de minőségi munkahelyeket is, és mindez a képzésen, kívül, képzésen keresztül sikerülhet, a biztonsággal kapcsolatosan is. Remélhetőleg sikerül majd szakbizottságunknak gyorsan elfogadni ezt a ezt az anyagot, mivel a munkaerőpiac, de akár a vállalatok is, az ágazati vállalatok várják döntésünket. Még egyszer köszönöm a végzett munkát. Thank you. Uh, köszönöm Anna Gerike az ECR nevében nem kíván hozzászólni, nem. Gerike úr szerepelt árnyék előadóként a listánkon. Akkor tovább lépünk szuperasszonyra a QE nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általánosságban egyetértünk azzal, amit a jelentés javasol. Itt a tanács egy ajánlását kell hozzájárulásunkkal ellátni. Ez az egyezmény, illetve ezen egyezmény ratifikálása a tagállamok részéről valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy javítsuk a szakképzést, következésképpen a halászok, illetve a halászhajók legénységének biztonságát. Van azonban egy fontos elem, az indoklásban, amelyet hallhattunk. Ez az egyezmény a közepes méretű halászhajókra vonatkozik. Azonban tudatában kell legyünk annak a ténynek, hogy nagyon sok halászhajó, amikor a kisebb dimenziójú halászhajókról beszélünk, nem tartozik ezen egyezmény hatája alá. Gyakran ezek a kisebb halászhajók azok, ahol a munkakörülmények kevésbé biztonságosak, ahol a munkaidő esetlegesen nem szabályozott, illetve nem tartják be az erre vonatkozó szabályozást. A fogásmennyiségek is kevesebbek, vannak szerencsétlenségek gyakran halálos kimenetülőek is az ilyenfajta halászhajókon, és ez azzal is összefügg, hogy túlságosan sok munkaórát dolgoznak ezen hajókon a, ten, a halászok. Mindez kockázatokkal jár biztonságukra nézve hiszen nyilván uh, itt a kifáradással összefüggő jelenségekről is szó van. Fontos tehát, hogy uh, a halászok biztonságát ne veszélyeztessék ezek a tényezők. Nagyon fontos a halászati ágazat egész szénnek szabályozása. Javítani kell tehát a, az ágazatra vonatkozó jogszabályokon. garantálni kell a minimális jövedelmet a halászok számára, hogy méltó élete feltételeket lehessen biztosítani számukra, és a túlzott kockázatokat elkerülhessék. Az országon beli tapasztalatok alapján, portugál tapasztalatok alapján látom, hogy vannak elfogadhatatlan helyzetek. Köszönöm. All for staying. Köszönöm szépen valamennyieknek, akik még maradtak, és kommentárjaikat elmondják. Most a menetrendről szeretnék még rövid információt adni. Hogyan is alakul a továbbiakban? A március 24-én fogadjuk el, itt az Employment Szabizottságban. Április második ö, ö, plenáris ülésén fogadjuk el, és március 6-áig lehet módosítókat előterjeszteni. Én most pedig emlékeztetni szeretnék arra, hogy háromkor kezdjük újra a munkát itt a teremben, egy meghallgatással folytatjuk, amit a Foglalkoztatási és a Kulturális Oktatási Bizottság szervez közösen a meghallgatás egyébként pedig azzal foglalkozik, hogy hogyan reformáljuk meg Európában a szakképzési rendszereket, és hogyan tudunk szembe menni a munkanél, ifjúsági munkanélküliséggel és a korai iskola elhagyással. Remélem, hogy találni tudnak időt arra, hogy eljöjjenek és meghallgatják a fiatal embereket, akik részt vesznek a meghallgatáson, és hát azokat is hallgatjuk, akik együttműködnek ezekkel a fiatal emberekkel. Háromkor találkozunk.